So, um, good afternoon, everybody. Let's be... Jó napot kívánok mindenkinek! Elkezdenénk a mai ülést. Hétfő van. És remélem, hogy további kollégák csatlakoznak még hozzánk a ülés alatt. De mint a hétfő van, néha nem egyszerű úgy szervezni az ember utazását, hogy ide érjen. Éppen ezért még melegebben üdvözlöm azokat, akik már megjelentek, és akik érdeklődnek a téma iránt. Kezdünk. Mindenki megkapta a napi rendet. Ezzel kapcsolatban van-e mondandó, hogy kívánják-e kiegészíteni valamivel? El tudjuk ezt így fogadni? Igen, elfogadjuk akkor a napi rendet. Zsipúnak köszönetet mondok, aki nagyon kedvesen elvállalta, hogy, hogy elnökli az előző ülést, nekem más dolgom volt. Buzek úr felkérésére, vagyis szervezésében november 23-án Szaharov díj konferenciát tartottak. Ez nagyon magas szintű konferencia volt, nagyon sok díjazott nyertes el is látogatott ide. Nagyon komoly vita folyt a demokratikus átmenetről például az arab világban, illetve a kommunikáció újfajtáiról, arról, hogy ez az emberi jogi agendát mennyiben elős, segítheti elő, vagy hátráltathatja. Aztán a Bozárban volt egy esti esemény, arról beszéltünk, hogy milyen nők szerepel a demokratikus átmenetben, és azt gondolom, hogy érdekes példa volt ez, hiszen a parlament először látogatott el a Bozárba, de nagyon érdekes volt, és gyakorlatilag ott volt az összes Szaharov díjazott, és erről a kérdésről beszélgettek. Egy videó üzenetet is kaptunk Aung San Suu Kyi-től, Burmából. Ugye ő is Szaharov díjas, illetve Michel Bachelet-től, aki az ENSZ női jogi szervezet elnöke, vezetője. Nagyon érdekes volt tehát a program, és szeretném kihangsúlyozni, hogy azon az ül, arra az ülésen nagyon ö, sok kolléga ellátogatott, különösen akkor, amikor az AFET-tel volt együttesülésünk. Remélem, hogy a parlament következő elnöke is folytatja majd ezt a hagyományt, és felkéri a Szaharov díjasokat, hogy segítsenek továbbá, továbbra is a parlament munkájában, a emberi jogi és demokráciával kapcsolatos munkákhoz kom- komolyan hozzájárulhatnak. Nézzük a Nemzetközi Büntetőbíróság kérdését. November 30-át az elefánt csontparti Laurent Bagbo letartóztatták, és oda szállították a bíróságra. Gagbo úr valószínűleg rövidesen a bíróság elé áll majd. Körülbelül egy év telt el, egy év telt el az elefántcsontpárti választások óta, és talán emlékeznék rá, hogy nagyon sok utcai erőszakkal párosult ez a választás. Ő is, és más politikusok is felelősek ezekért az eseményekért. Mindenképpen előrelépés tehát az, hogy beidézték, ez, hogy meg kellett jelennie a bíróság előtt, és tudjuk, hogy a felelős azért, hogy olyan sokat szenvedtek az elefántcsontpartiak. Um, had recently, nem uh, Nemrégiben egy nagyon átfogó állásfoglalást fogadtunk el a Nemzetközi Büntetőbíróságról, amelynek tartalma az, hogy az Európai Unió, a parlament támogatja a bíróság munkáját, és az ICC konferencián is és szóba került ez. Sajnálatos módon nagyon sok olyan tagállam van, aki nem kívánja megnövelni a befizetései összegét a bíróságra, és hát az a helyzet állt elő, hogy kevesebb pénzből több munkát kell elvégezni a bíróságnak. Fontos tehát, hogy felemeljük szavunkat, és elősegítsük munkájukat. Oroszország témája. Remélem hallották, hallgatták a tegnapi híreket. Meglepő eredmény született, de most nem igazán erről szeretnék beszélni. Szergei Magnitskyről szeretnék beszélni, és haláláról. November végén vártuk azt a bejelentést, hogy Medvegyev elnök úr felkérésére meg elkészült a, elkészül a jelentés azzal kapcsolatban, hogy hogyan hunyt el az említett személy. Úgy tűnik azonban, hogy ez nem készült el, és elhalasztották a jelentés elkészítését 2012-re. Ezt rendkívül aggasztónak tartjuk, és valószínűleg Oroszországról lesz majd egy állásfoglalásunk decemberben, számos politikai témáról, és azt kéne elérnünk, hogy a Magnitsky esetről is essen szó ebben a jelentésben, illetve állásfoglalásban. Magnitsky úr korábbi munkáltatói egy nagyon komoly törvényszéki orvosi jelentést tettek közré, ebben azzal vádolják az orosz hatóságokat, hogy letartóztatták, kínozták, és végül meggyilkolták, különböző bizonyítékokat is mellékelnek hozzá akiket tehát az orosz kérdés érdekel, azoknak a figyelmébe ajánlom ezt a jelentést. Ezen gyilkossággal kapcsolatban egyébként nagyon sok orosz hivatalnokot arra, list, arra listára helyezett a brit külügyminisztérium, akik nem kaphatnak vízumot, és azt hiszem hasonló a helyzet a holland parlamentben is. Tehát ismételtem, felkérjük azokat, akik az orosz hatóságokat arra, hogy járjanak el azok ügyében, akik felelősek ezen gyilkosságért. Jemen a következő téma. Múlt héten Buzek úr meghívására az egyik idei Nobel békedíjas Tavakol Karman jemeni béke Nobel-díjas hölgy itt járt a Európai Parlamentben más emberi jogi jemeni aktivistákkal. Egy informális találkozóra került sor, és a legutóbbi fejleményeket tárgyaltuk meg Jemenben. Az összes vendég elmondta azt, hogy mennyire fontos az, hogy, a, hogy behatott nyomozást végezzenek a jelenlegi elnök és csapatai, tev, csapata tevékenységének feltárásáról. Az Európai Parlament és az EU az ENSZ-től, vagy az Emberi Jogi Tanástól, vagy a Biztonsági Tanástól azt kéri, hogy egy független vizsgálóbizottságot állítson föl ez ügyben. Aztán arról is szó volt, hogy esetleg vagyon befagyasztást rendelünk el a jemeni kormány tagjai vagyon esetében. A demokrácia támogatásával kapcsolatban legutóbb, ha jól tudom, Korhovszki úr tájékoztatta önöket, azóta következő dolgok történtek, a december 1-i külügyi tanács következtetései szerint újabb előkészületeket kell végezni, mielőtt ez az európai demokrácia támogató eszköz létrejöhet. Nyomon követjük az eseményeket, és jelenleg ajánlásokat fogalmazunk meg itt a parlamentben ezen témában, és ezen ajánlásnak az első tárgyalása december 8-án lesz az AFEC szakbizottságban. Múlt héten mini plenárisra is sor került. Akkor hallgathattuk meg a pénzügyi eszközökről szóló egyeztetés eredményét, szavazás is történt, és Gál Kinga a kollégám, és jó magam, voltunk a társjelentéstevői az emberi jogi és demokrácia eszköznek és arról számolhatok be, hogy nagyon nagy támogatottságot kapott ez az eszköz. Néhány tartalmi változás is történt, de és ezzel kapcsolatban azt mondhatom el, hogy az NGO-kat, a civil szervezetekkel kapcsolatban megvalósult némileg az adó kedvezmények kérdése. Sajnos nem tudtuk arról meggyőzni a tanácsot, hogy a jelenlegi eszközökbe vegyék be a delegált aktusokat, de reméljük, hogy a 2014-es időszak után jobb tárgyaló pozíciónk lesz. Az AFET-nek kibővített elnökségi ülése volt múlt szerdán a Védelmi Albizottsággal. Ők azt kérték, hogy teljes jogú szakbizottságuk szakbizottság legyenek, illetve, hogy több saját kezdeményezési jelentést kapja, kaphassanak, illetve több szakértőt hívhassanak meg. Mi is ugyanezt kértük egyébként, senki nem volt ellene, de a jelenlévő kollégáknak elmondom, vagy arra kérem őket, hogy a frakción belül vessék fel ezt a témát, tehát konkrétan azt, hogy a DROA albizottság intenzívebben dolgozhasson. Ez persze nem azt jelenti, hogy az AFET munkáját szeretnénk elvenni, elvenni egyáltalán nem erről van szó. Eddig tartottak az elnök közleményei. Most pedig az első napi rendi pontunkról szeretnék beszélni. Nyilvános meghallgatásra kerül sor az Irakban élő türkmének helyzetéről. Stevenson urat köszöntöm, ő a türkmenisztáni delegáció elnöke itt az Európai Parlamentben. Általában nagyon sűrű napirendet szervezünk magunknak. Kollégánk kollégáink azonban már ideje korán megpróbálták elérni azt, hogy megvalósuljon egyáltalán ez a meghallgatás. Nem csak itt a mi a bizottságban, hanem a parlament más fórumain is köztudott, hogy mennyire sürgős lenne a türkmén kisebbséggel foglalkozni. Illetve, hogy mi lesz a helyzet, amikor a külföldi csapatok elhagyják Irakot. Tehát az Irakban élő türkmének, általában Moszul és Kirkuk közö, körül helyezkednek el. Az iraki arab részek, illetve a kurd régiók, régiók között helyezkedik el a lokhelyük. A türkmének a szeljuk, illetve ottomán törökök leszármazottjai már évszázadok óta lakják a területet. Most arról fogunk leginkább beszélni, hogy mi történt 2003 áprilisa után. Nem, inkább, nem annyira demográfiáról, hanem sokkal inkább emberi jogokról fogunk beszélni. A két dolgot nem lehet egyértelműen szétválasztani. A helyzet rendkívül bonyolult és kényes, és nehezen érthető. A törkmének emberi jogai mindenképpen megerősítendőek, és ezért kell odafigyelni erre. Számos szakértő érkezett el hozzánk, szerencsések vagyunk, hogy ilyen sok szakértő van itt körünkben. Először is szeretném bemutatni a mi szakértőinket, kollégáinkat, Kaszak úr. Kérem, hogy vezesse be ezt a mai témát. Thank you very much, uh, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, kedves vendégeink. Örömömre szolgál, mint ahogy Lokpillár asszony említette, hogy első előadója lehetek a mai meghallgatásnak. Az emberjogi helyzet a türkmének körében Irakban. Azt gondolom, hogy ez uh, a meghallgatás a lehető legjobb uh, időben került megrendezés, és köszönöm szépen alelnökként kollégáimnak a támogatást. Ez a meghallgatás közvetíti a parlament elképzeléseit is, és eltökéltségét, illetve az Irakkal foglalkozó delegáció munkáját és lelkes tevékenységét. Ahogy Lochbiller asszony említette, a türkmének helyzete Irakban nem könnyű, és ennek jegyében a biztonság kérdésére szeretnék összpontosítani. A katonai, az USA katonai erői 2000 eh, december 31-ig elhagyják az országot, és Kirkukban eh, jelentős problémák várhatóak. Az amerikai jelenléte nélkül a helyzet eh, Kirkukban nem összevethető a korábbi közös ellenőrzéssel, ami meg tudta akadályozni az erőszak megjelenését. Kirkuk veszélyes város, két bombatámadás volt vasárnap is, egy buszon, és a biztonsági erőket is támadták szombaton, hogy csak néhány példát említsek. Ahogy az elnök asszony elmondta, a türkmének emberi jogi helyzete Irakban nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. A kurdisztáni regionális kormány felajánlotta, hogy kiterjeszti védelmi szolgálatait Kirkukra, viszont a városok közötti hatalom megosztásról nem szól e, ez a jelentés, illetve a város jövőbeni adminisztrációjával sem, illetve más türkmén központ sorsáról sem szól a jelentés. A kurdisztáni térségben, illetve más adminisztratív megállapodások értelmében léteznek szabályozások. A párbeszéd e, iránti remény nem hamvában volt, és reméljük a 140-es cikkely megvalósítását. A regionális kormány elismerte azt, hogy a kurthatóságokkal folytatott párbeszéd rendkívül fontos A türkmenek helyzete Irakban nemzetközi hatású, és éppen ezért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ez a meghallgatás éppen emiatt is rendkívül fontos. A panel előadói kitérnek a nemzetközi hatásokra, törvényének iraki helyzetével kapcsolatban, illetve megpróbálnak más hasonló helyzetekkel párhuzamot teremteni és találni. Úgy érzem, hogy az Európai Uniónak jelentős hagyományai vannak, illetve tradíciói mindazok kapcsán, ami a tulajdonhelyreállítását, a biztonságot, a kulturális autonómiát, a hatalom megosztását illeti, hiszen ezek nélkülözhetetlen előfeltételei a türkmének helyzetének Irakban. Hibáinkból tanultunk, sikereink is voltak, és sikerült egy békés Európát megteremtenünk. Az iraki beavatkozás 2000 háromban megosztotta annak idején az Európai Unió, de most eh, fennáll annak a lehetősége, hogy megosztjuk eh, közös tapasztalatainkat egymással. És remélhetőleg a türkmének eh, és honfitársaik modelleket találhatnak Európa kapcsán, annak érdekében, hogy hasonló megoldásokat találjanak a saját problémáikra. Éppen ezért úgy érzem, hogy Európának is nagyon sok tanulni valója van Iraktól és az iraki néptől. Az Európai Unió jelen, jelenléte Irakban nem volt megfelelő forrásokkal, eszközökkel támogatott. Remélem, hogy a mai meghallgatás első lépés lehet egy új eltökéltség felé az Európai Unió és Irak között. A meghallgatás az iraki türkmének helyzetére összpontosít, hiszen az összes közösség közül a türkmének helyzete a legkritikusabb Irakban, és számos ok miatt őket mellőzték a leginkább. Éppen ezért az iraki türkmének helyzetének felkarolása más iraki nemzetiségek felkarolásával együtt támogathatja a türkméneket is abban, hogy találjanak erőt ahhoz, hogy a saját jövőjüket megvalósítsák, illetve egy olyan jövő felé haladjanak, amelyben békében élhetnek. Jelenleg ez nem igaz. Ezt a jövőt naponta erőszak fenyegeti, az emberi jogaikat lábbal tiporják, és bombatámadások fenyegetik őket, emberrablások esete is fennáll, és ami pedig a tulajdonjogot illeti, nagyon sok türkmén szegénységben él, hontalan egy olyan országban, amely hazájuk volt évszázadokon keresztül. Nagyon fontos, hogy egy jobb jövőt láthassanak a saját maguk és családjaik számára. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az emberi jogok helyzete a türkmének kapcsán a jelenlegi iraki témák középpontjába helyeződjék. Irak a közel-kelet kulturális fővárosa volt nagyon hosszú időn keresztül, és példája volt a különböző népek együttélésének, és ezt nem szabad hagyni elveszni. Köszönöm szépen um, az eddigi konstruktív vitát is. Senki nem ringathatja magát abban az illúzióban, hogy könnyű lesz megoldást találni, de remélem, hogy a mai meghallgatás a kezdetet jelenti, korábbi kezdeményezésekre építhetünk, és egy békés megoldást uh, is találhatunk, inkább előbb, mint sem később. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, Kaszek úr. Elfelejtettem említeni, hogy törökre is van tolmácsolás, hogyha szeretnék török nyelven követni a meghallgatást, akkor erre van lehetőség, és az ülés teljes időtartam alatt webstreaming van. Az első vendég előadót szeretném köszönteni, Stefan Wolf professzort, aki a Nemzetközi Biztonság professzora a Birminghami Egyetemen. Speciális területe jelenlegi biztonsági kihívások menedzsmentje különösen, ami az etnikai konfliktusok megelőzését és megoldását eh, illeti. Számos területen végzett jelentős tevékenységgel, csak néhányat szeretnék kiemelni, ezek közül néhányat. A akadémikusok és a politikusok közötti szakadékot is igyekezett áthidalni Irakban, Szudánban, Moldovában, Sri Lankán és Koszovóban is. Nagyon sok publikációja jelent meg, és a világ sok egyetemén fordult, fordult meg vendégprofesszorként. A kisebbségek jogai Irakban az egyik fő területe, illetve a türkmének helyzete, és neki szeretném megadni a szót, parancsoljon. Thank you very much, um, and also thank you very much. Köszönöm szépen. Megköszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ezen témával kapcsolatban elmondhatom a nézeteimet. Tehát a iraki türkmén közösségről szeretnék beszélni, illetve hogy milyen lehetőségek, kilátásaik vannak a jövőre nézve. Bevezetőként szeretném azt elmondani, hogy a türkmének a harmadik legnagyobb népcsoport Irakban. Nincsenek pontos számok, adatok arról, hogy pontosan hányan vannak. A becslése szerint 600 ezer, illetve 2 millió közöttire tehető a számuk Irakban. Irak északi részében élnek, illetve kurdisztáni kurd területeken, de biztonsági szempontból azt is meg kell említeni, hogy az iraki türkmének legnagyobb része vitás területeken élnek, például a Kirkuki területen. A türkmének nagyon sokat szenvedtek Saddam Hussein rezsimi alatt, és az iraki alkotmány, 2005-ös iraki alkotmány bevezetőjében ez szerepel is. A múlt szenvedéseinek elismerése ellenére az iraki kisebbségek között jelenleg is a türkméneket érik etnika, illetve más típusú megkülönböztetések, diszkrimináció. Ha megnézzük a jelenlegi jogi keretet Irakban, akkor el, meg azt figyelhetjük meg, hogy mi a helyzet az iraki nemzetközi vállalásokat, milyen szerződéseket írtak alá, illetve hogy mi a helyzet Irakon belül. Ugye 2005-ben keletkezett az iraki alkotmány, a kurdisztáni régiónak pedig 2009-ben született meg az alkotmány. Jelenleg diszkrimináció ellenes, avagy átfogó kisebbségi jogok még nem születtek meg Irakban, tehát nincsenek ilyen jogszabályok. A munkaügyi törvényben, illetve a büntető törvénykönyvben vannak bizonyos kitételek, amelyek elég aggasztóak, tehát lehetővé teszik gyakorlatilag az etnikai vagy vallási alapú diszkriminációt. Nézzük meg először, hogy milyen nemzetközi standardokról beszélhetünk, mi az, amit, milyen szerződéseket, egyezményeket írt alá Irak. Irak számos releváns nemzetközi dokumentumot írt alá, most időrendben sorolnám fel, például egy ILO, 111-es ILO konvenciót írták alá a diszkriminációval kapcsolatban, tehát foglalkoztatási diszkrimináció kapcsolatban, aztán a polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezményt, aztán a szociális, gazdaság és kulturális jogokról szóló egyezményt, illetve a illetve a fajú alapú diszkriminációról szóló nemzeti konvenciót is alá, nemzeti konvenciót aláírták. Azt hiszem a legfontosabb mindezek közül a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezményének 27-es cikke. Ennek lényege az lenne, hogy ha a nyelvi, etnikai és vallási kisebbségekhez tartozók találjanak magunknak lehetőséget arra, amelyben megtarthatják ezen etikai, vallási vagy nyelvi identitásukat, illetve, hogy a nélkül folytatassák ebéri tevékenységüket, hogy félniük kelljen a diszkriminációtól, hátrányos megkülönböztetéstől. Sajnálos módon Irak nem írta alá a 169-es ILO konvenciót, egyezményt a, az autóktól lakosságról szóló egyezményt. Említettem már azt, hogy a 2005-ös iraki alkotmányban szerepel az, hogy hivatalosan is elismerték, hogy a türkmén közösség szenvedett Saddam Hussein alatt. Kiemelném a hármas cikket ebből az alkotmányból, amelyben szerepel az, hogy Irak számos nemzetiség, vallás és szekta hazája, négyes cikk, ez a nyelvekről szól, illetve arról, hogy két hivatalos nyelv van Irakban, az arab és a kurd, tehát állami szinten ezek a hivatalos nyelvek. De a négyes cikkben olvashatjuk azt is, hogy a türkmén és a szír nyelv a közigazgatásban lehetnek hivatalos nyelvek ott, ahol kellően nagy ezen kisebbségek sűrűsége aránya. Tehát ahol megfelelő arányú türkmén él, ott a türkmén lehet akár regionális hivatalos nyelv. 11-es cikk, ez a diszkriminációról szól, és a 125 es cikk pedig az alkotmányban nem a többséghez tartozó közösségekről szól, közigazgatási, politikai, kulturális és oktatási jogokról szól ez itt a türkmének kiemelt, illetve kifejezetten szerepelne. Ezzel némileg, vagy hát, ennek némileg ellentmond a kurd régió alkotmánya, mely nem ismeri el a türkmének közösségét Kurdisztánban. Az ötös cikkben az olvasható, hogy kurdok, arabok, káldeus szírek, örmények és mások élnek Kurdisztánban. 20-as cikk a kurd alkotmányból. Ez egy általános igazságszolgáltatás előtti egyenlőségről szóló cikk, illetve a diszkrimináció elleneségről. Aztán van egy egész fejezet a kurd alkotmányban, etnikai és vallási jogok a különböző Kurdisztánban élő közösségek esetében. Nem szeretnék itt nagyon részletesen, részletekbe menni, csak arról szeretnék beszélni, hogy a 35-ös cikk ezen belül említi a türkméneket, miszerint joguk van ahhoz, hogy autonóm közigazgatást szervezzenek maguknak, illetve hogy az oktatást türkmén nyelven szervezzék meg, ott, ahol megfelelően nagy a türkmén lakosság aránya. Még kiemelném a 32-es cikket, ennek is a kettes bekezdését a, türk, a kurd alkotmányból. Ez kisebbségi szempontból kicsit problematikus. Próbálom szó szerint idézni. A kurd régió kormánya célja az, hogy ne legyen a különböző etnikai vagy vallásos csoportok ne, ne, ne változzon a különböző etnikai vagy, vagy vallási csoportok aránya a kurd régióban. Ez azt jelenti, hogy hogy a, az, arab, az arabosítást, illetve a kilakoltatást, amelyet a Báf rezsim alatt folytattak a iraki Kurdisztánban, Kirkuk környékén, ezt helyre kell állítani. Egyébként el kell még mondanom, hogy jelenleg Kirkuk nincs az iraki Kurdisztán határain belül. Nos, Irakban és Kurdisztánban is, Irakban és Kurdisztánban, tehát ezek a jogszabályok, ezek általában eléggé homályos, nehezen értelmezhető alkotmánybeli kitételek, ezeket nehéz lefordítani igazi jogszabályok, jogszabályokká, és mindezen jogszabályok létezésének ellenére még mindig nagyon rossz a türkmének emberi jogi helyzete. Diszkriminációt szenvednek etnikai, nyelvi és vallási alapon. Nagyon kevés ösztönzőt kapnak, nagyon ö, kevéssé ösztönzik a diszkrimináció elkövetőinek felkutatását, illetve az ellenük való eljárást, ezért is nehéz helyzetben vannak az iraki kisebbségek. A legsürgősebb azonban a biztonsági helyzet rendezése, és ezzel szeretném zárni. Hihetetlenül komoly biztonsági hiányosságokat tapasztalhatunk a türkmének által lakott régióban, és már majdnem tíz év telt el Saddam rezsimének vége óta. Lehet, hogy javult a jogszabályok, jogszabályi helyzet, de még nagyon komoly javulásra van szükség ahhoz, hogy biztonságban élhessen a tükmér lakos. Very much, uh, Köszönöm szépen, professzor úr. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallhattunk. Az alkotmányról beszélt, illetve a jogi keretről. Meghallgatjuk az összes vendégünket, és utána lehetőség nyílik válaszokra, kérdésekre és válaszokra. Most pedig szeretném fölkonferálni következő kollégánkat. Az iraki parlament türkmén képviselőjéről van szó, Hassan Özmén úr. Özmén úr a 70-es évek vége óta vesz részt az iraki politikában, szárműzetésben is aktív volt, illetve Amerikában is élt. miután Türkmén kollégáról van szó, ő is jogszabályalkotással foglalkozik, nagyon kíváncsiak vagyunk az előadására. Politikai munkája mellett számos könyvet és cikket jelentetett meg, jelentésekről nem is beszél. Özmen úr türk, törökül fog felszólalni, úgyhogy aki nem tud törökül, kérem, hogy vegye fel a fülhallgatóját, tessék. Teşekkür ederim Sayın Başkan bizi buraya davet ettiğiniz için, buraya bu, bu fırsatı ver. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani önöknek a szívélyes meghívásért, és azért, hogy lehetőséget biztosítottak a hozzászólásra. Népünknek rendkívüli problémái vannak, nagyon nagy fájdalmakat kellett átélnie azt szeretném röviden ismertetni, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az iraki élet jobbá váljon. Engedjék meg, hogy kronológiai sorrendbe menjek. 2003. áprilisában az amerikai csapatok bevonultak az országba, ott a rendszerváltozást készítették elő és vitték véghez. Annak idején a Saddam rezsim ennek következtében összeomlott, a Bász rezsim is összeomlott, ezzel feloszlatták a hadsereget, és Paul Bremer, katonai kormányzó, vette át az irányítást. Volt egy hatalmi vákum, a levéltárak megsemmisültek, Bagdadban magában, a fővárosban is hatalmi vákum alakult ki, és nagyon nehéz volt a személyeknek és vagyontárgyaknak a biztonságát garantálni abban az időben. Ami a türkméket illeti, a korábban elhatározottakkal ellentétben azt kellett, hogy lássuk, hogy kurd csapatok léptek fel annak érdekében, hogy a hatalmukat biztosítják. Saddam rezsimében számukra egyáltalán nem volt lehetőség, és a türkmégek számára sem volt lehetőség, hogy szerveződjenek. Azonban 2003 áprilisában, amikor a kurdok bevonultak Kirkukba, akkor a helyi lakosság és a kurdok között konfliktus alakult ki, hogy ki kerüljön hatalomra. Tehát itt a türkmének nyomás alá kerültek nyomás alá lettek helyezve, és természetesen ennek a konfliktusnak az is része volt, hogy új területeket hódítsanak meg a kurdok. Ahol a türkmének éltek, így például Kirkuk városában is ezt kellett, hogy látnunk, a neki telefer városokban is ez volt a helyzet. Ott a demográfiai helyzet összetétel, a népességi összetétel is teljesen megváltozott, és elindult egy arabosítási politika is 2003-ban ugyanakkor legelső sorban azt kell, hogy mondjuk, hogy a népességi összetétel változott, meg 810 ezeren ért értek ott arabok a vidéken, aztán évekkel később már egy millióra növekedett a számuk, és más városokban is azt kellett, hogy lássuk, hogy a lakosságnak a létszáma nagyon megnövekedett. Vannak városok, ahol 500 ezerről 900 ezerre növekedett a lakosság, és nagyon sok más egyéb példa is van, eh, ahol, amely azt mutatja, hogy megváltozott a földterületeknek a tulajdoni viszonya, arabosítás folyt, illegális építkezés. és 24 négyzetkilométernyi illegális települést építettek. A az elfoglalt területek nagy része a türkménekhez tartozott, és ez is szerepet játszott abban, hogy milyen eredmények születtek a következő népszavaz, nép, népszámláláson. A következő választásokon Kirkukban nem tudtak választásokat tartani. Időközben egy átmeneti tanács tanácsot bíztak meg a választások lebonyolításával, azonban a probléma még mindig nincsen megoldva, és ez egy további jogszabály elfogadásához vezetett, amely azt mondja, hogy parlamenti választásokat kell ezen a területen tartani. Itt gyakorlatilag 2007 óta egy lehetetlen helyzet van meg, nem képesek a hatóságok népszámlálást szervezni, konszenzust kellene kialakítani, és természetesen biztosítani kellene, hogy a helyi népszállálás megfelelő tudományos alapokon zajoljon. Például a nemzeti hovatartozásnak a rubrikája az már hiányzik az új népszámlálási kérdőívről. Ez azt jelenti, hogy a türkmén eh, kisebbség gyakorlatilag nem nyilatkozhat a nemzeti hovatartozásáról, és el fog tűnni. Ugyanígy kezelik a helyi keresztényeket is, akiket ennek megfelelően eh, számszerűleg már nem fognak a statisztikákba felvenni, és nem lesz képviseletük. Ez azt jelenti tehát, hogy jó nyilvántartásokra is szükség van, és az illegálisan épített telepeket pedig eh, megfelelően szintén nyilvántartásba kell venni. Tehát egy igazi népszámlálást kell tartani, és az ENSZ-től kellene, hogy segítők érkezzenek, akik a régióban biztosítják azt, hogy a népszámlálás megfelelő kiegyensúlyozott alapokon történjen meg. Ez lenne az első lépés a helyzet normalizálása érdekében. Ha megnézzük a 2007-es alkotmány 141 cikkeit, akkor azt látjuk, hogy ezzel kapcsolatban sem sikerült meg a népességben, a lakosságban a konszenzus elérni. Mit tartunk mi erről a problémáról? A kirkuki problémával kapcsolatban, annak megoldása érdekében azt kell biztosítani, hogy a türkmének és más népességcsoportok egy teljesen más struktúrában képviselethez jussanak, és megtanuljanak együtt élni egymással. Tehát normalizálni kell a helyzetet, és adott esetben ennek a régiónak különleges státuszt is kell ehhez biztosítani egyfajta szövetségi tartományként. Saddam uralma alatt nagyon sok eh, földterületet kisajátítottak, 5000 négyzetkilométert, és ennek a nagy része türkmén tulajdonban volt, azt megelőzőleg a kisajátítás előtt. Tehát ez azt jelenti, hogy 5000 négyzetkilométernyi területet sajátítottak ki, és ez az ingatlan helyzetet is nehézé tette. A változás óta csak nagyon kevés ingatlan, korábbi ingatlan tulajdonos kaphatta vissza a korábbi ingatlanát. 41 bírósági eljárás indult ebben az 41 ezer bírósági eljárás indult ebben az ügyben, és csak mindez idáig ezer végződött valamilyen jogerős ítélettel. Az eldöntött, bíróságilag eldöntött ügyeknek eh, a nagy része még fellebb viteli szakaszban tart. Az arab fél sajnos blokkolja a megbékélési folyamatot, és azt is kell, hogy látjuk, hogy, hogy a kurdoktól is kisajátítottak területeket, azonban ezeket az állam eddig még nem használta. Éppen ezért az államnak a régi kurd tulajdonosok számára vissza kellett adni ezeket a területeket. Adott esetben olyan területeket is, amelyeket beépítettek időközben. Ebben az esetben a ingatlannak, fölteletnek a vételárát kellett a korábbi kultúradon számára megtéríteni, tehát kártalanítást kellett neki fizetni, méghozzá az érvényes piaci áron. Aztán uh, Saddam idején uh, türkméneknek a százait végezték ki, őnekik is igazságot kell szolgáltatni, vissza kell szolgáltatni a régi eh, tulajdonukat. Sok türkmén eh, terrorista támadás áldozatává vált az elmúlt 2003 óta tartó időszakban. Ezek a terrorista támadások vagy eh, politikai célzatúak voltak, vagy csak pusztán zsarolási célból történtek azért, hogy pénzt zsaroljanak ki. 2003. április 10-én elfoglaltak türkmén lakosságú városokat, 2003. április 11-én nagyon sok fiatal türkmén vesztette az életét. Ez volt a különböző etnikai csoportok közötti konfliktusnak gyakorlatilag a kezdete voltak olyan csoportok, akik megpróbálták fesz, ezt a feszültséget növelni, de úgy tűnik, hogy a türkmének és más népcsoportok közötti feszültséget nem sikerült eszkalálódáshoz vinniük. Nagyon sok terrorista támadás írt a türkmén közösséget, például a teleferi közösséget. Itt 2800 ember vált a terrorcselekmények áldozatává. és 44 ezer családnak kellett elmenekülnie, 13 ezren pedig még mindig arra várnak, hogy visszatérhessenek korábbi lakóhelyükre. 2500 embert megöltek, és az amerikaiak támadásánál pedig 190-en haltak meg. A családjaiknak el kellett hagyniuk a várost, és 2005. szeptemberében volt egy közös iraki-amerikai katonai kezdeményezés, katonai akció, itt is több ezeren vesztették életüket és 13 ezernél több család nem térhetett vissza a lakóhelyére. 2006 nyarán felrobbant egy teherautó, 2008. augusztus 8-án további robbantásokra került sor, 21 halottal, aztán a következő robbantás 9 halálos áldozattal 2009. június 9-én teleferi erődben további terrorista robbantásra kerül sor, 50 halottal és 100 sebesültel, és Moszulban a türkmén kisebbségnek jelenleg is nagyon nagy nyomással kell együtt élnie. Saddam Hussein idején már azt kellett a űrpéneknek tapasztalniuk, hogy nyomás alá helyezik őket, el kell hagyni a lakóhelyüket, és ez folytatódott ezután is. 2009-ben is robbantásokra került sor különböző településeken, különböző számú halottakkal. Sirienben 2009-ben 45-en haltak meg például. Aztán folytathatnám tovább ezt a listát, Egy további példa lenne, hogy Túz Hurvaturban, Kirkuktól délre egy nagy türkmén közösség él, Saddam Hussein rezsimje alatt is már elnyomás alatt is éltek. Ott nagyon erős arabosítási politiká, politika indult el 2003 után, és 2003 után ez egyfajta lakosságcseréhez vezetett, Saddam Hussein megakadályozta abban a türkméneket, hogy visszatérjenek a korábbi lakóhelyükre, és olyan városok is érintve voltak, amelyek szent városokként voltak tisztelve. Voltak itt bombarobbantások, és voltak olyan békésnek induló demonstrációk is, amelyek végül öt embernek a halálával és 25 sebesülésével jártak 2006-ban. türkmének és a helyiek közötti feszültség oda vezetett, hogy 21-en haltak meg, 2007-ben pedig merénylet ért egy olyan teret, ahol munkát keresők vártak uh, a munkára. Egy másik helyen teherautó uh, robbant, ahol 128-an haltak meg, és több száz sebesült volt. Ezeknek az embereknek a nagy része külföldre kényszerült távozni azért, hogy megfelelő orvosi kezelésben részesüljön, és nagyon nagy részük aztán meg is halt. Kirkuk, ahogy már mondtam, egy nagyon fontos stratégiai pont, nagyon sok természeti erőforrással rendelkezik. A türkmének Saddam Hussein rezsimje alatt Kirkukban egy arabosítási kényszernek voltak alávetve. 16 ezren haltak ott meg, vagy kerültek börtönbe, és ezeknek az embereknek egy jelentős része onnan érkezett Kirkukból, ahol rendkívüli elnyomásnak volt alávetve. Sajnos azonban a váltás után is folytatódott ez az elnyomás. Kirkuknak a déli részén nem csak arabok, hanem türkmének is élnek. Türkmének élnek ugyanakkor a város középpontjában, és amikor a város középpontjában merényletek vagy egyéb támadások vannak, akkor ez alatt leginkább az ott élő türkmének szenvednek. Több tucatnyi robbantás volt eh, Kirkuk belvárosában, amelyekben összesen 120-an haltak meg. Az Irak az iraki türkmének frontjának elnöke is áldozatává vált egy ilyen merényletnek, és egy másik fontos személyiségét is elvesztette a közösségünk, aki bombamerénylet áldozatává vált szintén. Egy másik fontos személyiséget és családját bebörtönözték, pedig nekik már Saddam Hussein rezsimje alatt is elnyomással kellett együtt élniük. a végrehajtó tanács, a iraki türkmén front végrehajtó tanácsának egy másik tagja szintén merénylet áldozatává vált 2008-ban, és az elmúlt hat hónapban is azt kellett, hogy lássuk, hogy az Irakban élő türkmén közösség bombamerényleteknek a célpontja. Az iraki parlamentben ugyan vizsgálóbizottság alakult ezek kivizsgálására, de ennek semmi haszna nem volt. A merényletek nyilván azt szolgálják, hogy biztosítsák, hogy megszűnjenek az etnikai különbözőségek Irakban. A türkméneket és más népközösségeket érintő merényletek mindenképpen ki kell vizsgálni, lehetőség szerint nemzetközi vizsgálóbizottság útján, és állami szinten ugye síták, szuniták, kurdok és arabok élnek, de nagyon kevés türkmén. Arra, arról kell gondoskodni, hogy megfelelő kapcsolatok alakuljanak ki a türkmén közösség részéről is az állam vezetéséhez. Ebben sajnos eddig sikertelenek voltunk. Ugyan támogat minket a helyi keresztény közösség és a nemzetközi közösség is. Hogyha demokráciát, jogállamiságot és az emberi jogok betartását szeretnénk elérni Irakban, akkor ehhez elengedhetetlen az önök támogatása is. Az iraki alkotmány ugyan fontos jogokat biztosít az egyes kisebbségek számára, de olyan multikulturális társadalmat szeretnénk kiépíteni, amiben mindenki békésen tud egymás mellett élni. Szeretnénk, hogyha a jogaink az alkotmányban lennének rögzítve, a helyzetünk erősödne, és az alkotmány általános alapelvei a napi jogalkotási munkába is átültetésre kerülnek. A hivatalos szerveknek gondoskodnia kell arról, hogy tényleges párbeszéd induljon meg az kurdok, az arabok, a türkmének és a keresztények között, és ez ennek a párbeszédnek a létrehozása érdekében már most meg kell kezdeni az eszmecserét. Mi újra és újra utalunk arra, hogy párbeszédre van szükség. A türkmének abban érdekeltek, hogy békés úton, párbeszédek útján oldjuk meg a konfliktusokat, ezt fogjuk követelni a jövőben is. Ehhez azonban szükségünk van mindenkinek a támogatására, így az Európai Uniónak és az Európai Parlamentnek a támogatására is. Ez az az ok, amiért ma kéréssel fordulunk önökhöz. Szeretnénk, hogyha egy ilyen békéltető misszióban önök is részt vennének. Mi a türkmének szívesen folytatnánk eszmecserét az Európai Bizottsággal és az Európai Parlament elnökével is, és szívesen megszólalnánk a külügyi bizottságnak az ülésén is illetőleg, ha lehetséges lenne, az iraki emberi jogi sértésekkel és türkményeket érintő jogsértésekkel kapcsolatos meghallgatást tartani, akkor ennek is örülnék. Úgy gondolom túlléptem a hozzászólási időmet, ezzel be is fejezem. Köszönöm szépen. Mr. Isman for describing your... Aha, a politikai feltételekről is hallottunk, illetve az erőszakról. Uh, előadónktól. A következő vendégelőadónak adom meg a szót, Ibrahim Szirkeci professzor úrnak, aki a transnacionális tanulmányok központjának igazgatója az Egyesült Királyságban. Számos egyetemen tanított, és számos akadémiai publikáció szerzője. Demográfia elemzése a fő területe, a transnacionális mobilitás, az etnikumok kulcsfontosságú kutatási területei. Éppen ezért a mai előadása a bevándorlás témájával foglalkozik, illetve az iraki türkmének jövőbeni helyzetével, ami a biztonságot illeti. Elnézést, Szirkeci úr, 7-8 percet tudunk adni az előadásához, és elnézést, hogy ilyen szigorú vagyok. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a meghívást a mai meghallgatásra. Szeretnék néhány szlájdot is megosztani önökkel. Remélem megfelelő sorrendben látjuk majd őket. Az etnikai kisebbségek volt az egyik fő területem, illetve a konfliktus helyzetek, a nemzetközi mobilitás, és éppen ezért egy bevándorlási modellre tettem javaslatot az ilyen konfliktusos helyzetekben. Az eredeti modellben Számos típusú konfliktusra térek ki, amelyek látens feszültségeket is jelentenek, de olyan típusúakat is, ahol nyílt háború történt. A bevándorlás reagál a konfliktus helyzetekre világszerte, és világszerte számos bizonyítékot találunk erre. Irakban például a türkmenek helyzetére vonatkozóan a kurd helyzet is hasonló példa, Libanonban, Szíriában, Mexikában, Mexikóban, Törökországban, és más országokban is találtunk példát erre a jelenségre, illetve az elméletem alá támasztására. Északi Irak, Irakban, északi, Irak, iraki északi területe évtizedeken keresztül konfliktus zóna volt, illetve még mindig az. Hasonló konfliktus helyzetekben a világon, illetve a régióban bevándorlással találkozhatunk, például Koszovóban is, a konfliktus után növekedett, még pedig erőteljesen a bevándorlók száma, akik Németországban és más európai országokban próbáltak meg menedéket találni. Etiópiában is hasonlóan megnövekedett az onnét kivándorlók aránya, az eritreai konfliktus kapcsán, és Európába próbáltak ezek az emberek jönni, Törökországtól kezdve Németországig hasonló. Példákat láttunk a kurdok kapcsán, illetve Saddam Hussein elnyomása, a kurd kisebbség elnyomása szintén hasonló jelenségeket váltott ki. A türkmén kisebbségről keveset hallhattunk, de mindezen esetekben az egyik legfontosabb jellemző az, hogy nem pusztán a konfliktus kieleződése idején jelentős a bevándorlás, illetve migráció. Ha a fő konfliktusos időszakokat nézzük, illetve az érintett csoportok migrációját, akkor itt nem pusztán a jelentősebb nagy hullámokra összpontosítunk. Tanulmányom során a türkmének kivándorlását is vizsgáltam Irakból. Az erőszakos konfliktusok esetében ezek a bizonytalanságot erősítik, az emberi bizonytalanságot, és ebben a bizonytalan helyzetben két aspektus szeretnék kiemelni. Az egyik a materiális, a másik a nem materiális aspektus. A materiális mutatók kapcsán megemlíthetem a munkalehetőségek hiányát, a megnövekedett fenyegetés, életfenyegető kockázatokat, a halált, stb., ami a nem materiális aspektusokat illeti, a kulturális jogokat emelném ki, más típusú diszkriminációt, illetve emberjogi sértéseket. Az élő türkmének kapcsán könnyen találhatjuk meg ezeknek a jelenségeknek a nyomait. Életfenyegető aspektusok kapcsán megemlíthetünk materiális és nem immateriális elemeket is. Az egyének és a családok az ilyen típusú helyzetekben, ilyen feltételek mellett választás előtt állnak. Az egyik opció egy másik országba történő kivándorlás. Lehet, hogy úgy döntenek, hogy maradnak az adott országban, de úgy is dönthetnek, hogy a migrációt választják. Az Irakban ilyen türkmen, türkméniek számos háború mentek keresztül, számos konfliktusos folyamaton. És itt a bevándorló, iraki bevándorlók arányát látjuk az OECD országában 2003-as konfliktus után. 2006-os időszakot vizsgálva következményeket, következtetéseket vonhatunk le a migrációból. A sziparosodott országokba 275 ezer és 348 ezer között mozgott a menedékjogot kérők száma, tehát hat év alatt megkétszereződött az ő számuk. Irakban ezeket a csúcsidőszakokat is meglátjuk, és a 90-es években, illetve 2000 2000-től kezdődő időszakban megnövekedett a menedék jogot kérők száma. 1998-ban vegyi támadást indítottak a kurdok ellen, később Irak lerohant a Kuwaitot, 98-ban és különböző operációk valósultak meg, és 2000-ben, 2003-ban ellenőrzések valósultak meg a szövetséges csapatok inváziójának következtében. Ami pedig a szektársodást illeti, ez a probléma sem megoldott. Az iraki türkmének helyzete nem különösen különbözik más nemzetiségek helyzetétől Irakban, hasonló mintákat mutatnak, és megpróbáltam ezeket összevetni 1980 és 2004 között, 80 és 2007 között végeztem helyszíni tanulmányokat eh, Irakban, és 60 iraki asszisztens segítette a munkámat. A tanulmányaim eh, során a visszatérő migránsok esetét is megvizsgáltuk, ezt az alábbi ábra mutatja be. Nem mondom azt, hogy ez a folyamat csak a türkmeneket érintette, de ezt a névcsoportot különösen súlyosan. Az olyan családok aránya túlságosan nagy, akiknek bevándorló, illetve migrációs családtagjuk van, aki kényszerült elhagyni az országot. A tanulmány idején háromszor uh, akkor ez az arány, mint az iraki uh, át, átlagos arány a türkmének uh, körében. Ez azt mutatja, hogy ez a népcsoport sokkal jobban szenved ugyanattól a helyzettől, mint más népcsoportok. A tanulmányból kiderül az, hogy 60% a türkményeknek úgy érzi, hogy a migráció növelni a politikai szabadságokat és kulturális jogaikat, 40%-uk pedig úgy érzi, hogy a terror és a konfliktus a fő forrása annak, hogy ők miért mentek külföldre. Ez az arány pedig 60%-ra növetkezik, amikor a politikai okokat is, is megemlítik, 38% pedig a katonai szolgálatot is felsorakoztatja a migráció fő okainál. A türkmének eh, Irakban nem homogén csoport, ami a eh, nyelvüket, illetve vallásukat illeti, ezt pedig fontos megemlíteni. A politikai eh, vita során az invázió óta megemlítettem, hogy vannak szunitek, síták és más vallási csoportok a türkméneken belül, és a legtöbb türkmén arab-türkménül beszél, illetve néhányan közülük beszélnek törökül is, tehát itt egy vegyes közösségről van szó, vegyes identitással. Az új Irak felépítésében, amely eh, vallási, etnikai azonosságon alapul, hiba volna. A politikai képviseltség sem mozog túlságosan magas szinten, és vannak Törökországban, illetve más európai országokban is türkmén közösségek, de őket nem ismerik el az összes országban, éppen ezért szükség van arra, hogy őket elismerik és dokumentálják, fontos, hogy választhassanak az iraki választásokon, és hozzájárulhassanak a politikai élethez. Fontos, hogy ezek a diaszpórák visszatérhessenek saját országukba, amennyiben ezt szeretnék. A migráció magas szintje nagyon gyakran azt jelenti, hogy nagyon sok türkmén nem vehetett rész Irak újjáépítésében megszállás óta. És elméletben, mint ahogy ezt korábban említettem, az iraki türkmének távozása az országból az országban az egyik legfontosabb konfliktus forrásá nőheti ki magát. Nem tudjuk um, otthonukat elhagyni kényszerültek arányát pontosan a türkmének körében. Irakban az etnikai és vallási csoportok közötti hosszú konfliktusok uh, a megosztottságra vezethetőek vissza, és úgy érzem, hogy ez sajnos a katasztrófa egyik receptje. A szankciónak, a diszkriminációk Irakban az egyetlen békés megoldás. Köszönöm. Kicsi, I think... Köszönöm szépen, professzor úr. Nagyon részletes beszámolót hallottunk a tanulmányáról. Nagyon jó alap ez a további vitához. Most pedig az Irakban élő türkménekről fogunk továbbra is hallani az Európai Külügyi Szolgálat részéről. Dominik Porter az igazgató helyettese az arab félszigettel foglalkozó osztálynak. Tessék. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! Megköszönöm a szakértőknek az előadásokat. A mai meghallgatás nagyon jól van időzítve, hiszen nagyon fontos ez, olyan szempontból mindenkinek a figyelmét el kellene irányítani a jelenlegi helyzetre Irakból. Aggodalomra okot adó üzeneteket is hallottunk, illetve egy kicsit több reményt tartalmazó előadást is. Özmen úr részletesen elemezte, hogy a türkmén populáció milyen mértékben szenvedett Irakban és Észak-Irakban. Ez pedig a mi saját európai problémáinkra tereli a figyelmet, a 90-es évek konfliktusaira. És Irak csak egy kicsit van messzebb. És Kirkuk mindenképpen EU, ö, Irak ö, lőporos hordója. Özmen úr és mások utaltak arra, hogy stabil és békés multikulturális közösséget kell felépíteni Kirkukban és környékén, a külügyi szolgálat is pontosan ezt próbálja elérni, mégpedig a párbeszéd módszerén keresztül. Tehát teljes mértékben egyet tudunk ezzel érteni. Tehát ismertetés, tájékoztatás nagyon fontos, aztán tudnunk kell, hogy itt Európában is, illetve a külügyi szolgálaton belül is sokkal inkább föl kell figyelni erre a kérdésre, késznek kell lenni arra, hogy segítsünk, oda kell figyelni a türkmének hangjára, illetve bármilyen olyan kisebbség hangjára, amely hátrányos megkülönböztetés áldozata. EU-s szinten próbálunk nagyon nehéz körülmények között eleget tenni munkáknak, tehát a stabilitást megteremteni, és ennek sokszor az eredetét, a problémának az eredetét kell megkeresni, ez pedig az, hogy egy működőképes államot hozzunk létre, a különböző egymásnak feszülő indulatokat meg kell próbálni lecsöndesíteni, és nagyon fontos, hogy mindez a békével való összeegyezhetetésben történik. Azt hiszem, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mennyire fontos, hogy a sokféleség, a diverzitás pozitívumként jelenje meg, nem ne, ne negatívumként. Tehát párbeszéd, párbeszéd, párbeszédre van szükség, nem a, nem a konfliktusokra mi is, mit is teszünk itt a külügyi szolgálatban? Azt hiszem, hogy itt a szakbizottságban nagyon jól ismerik munkánkat, illetve, hogy az EU-nak, EU külügyi szolgálatának mi a véleménye a kisebbségek véleményre. Alapvetően három módon közelítjük meg ezt a kérdést. Párbeszéd, tehát kétoldalú párbeszéd az iraki hatóságokkal, folyamatos párbeszédet folytatunk az itteni követséggel, illetve a delegáción keresztül az iraki hatóságokkal, és formális politikai párbeszédet is szervezünk az EU és Irak között. Reméljük, hogy ezek egyre gyakoribbá válnak, és egyre elmélyültebb lesz majd ez a párbeszéd. Többoldalú fórumokon is felvetjük ezt a problémát, van például az ENSZ, az Emberi Jogi Tanács, és felhívnám a figyelmet az iraki kormány ajánlásaira, amikor is uh, Irak éves felülvizsgálata megtörtént 2010-ben, hogy minden országgal kapcsolatban megtörténik ez az éves felülvizsgálat. Ebben az szerepel, hogy a, a etnikai és vallási kisebbségek jogait biztosítani kell, példaképpen a türkmének is szerepelnek, és teljesíteni kell Iraknak a különböző nemzetközi kötelezettségeit. És teljesíteni kell az alkotmányban foglaltakat, például a 125-ös cikket. A harmadik féle módszerünk, vagy megközelítésünk az együttműködés, vagy a segély, segítség. finanszírozunk például rendszer szinten az emberi jogi tevékenységedet, aztán a Nemzeti Emberi Jogi Bizottságot, egy már régóta missziónk ott van, ott dolgozik Irakban, ennek a lényege, hogy a jogállamiságot, mint a stabil és igazságos állam alapját megteremtse. Aztán vannak projektjeink, például Kirkukban a kínzás áldozatainak egy központot szerveztünk. Aztán a biztonság kérdésével is sokat foglalkozunk. SMS-eket szoktam kapni, híres SMS-eket, például arról az, azt kaptam az imént azt a hírt, hogy az elmúlt egy-két órában több tucat türkmén vesztette életét Hilla városa környékében, de gyakorlatilag mindennapi esemény az, hogy, hogy emberik vesztik életüket, etnikai típusú erőszak tanúi vagyunk. ...2006-2007 volt ezen eseményeknek a kicsúcsosodása, de még mindig nagyon jelentős a probléma. Irak olyan, érz, olyan ország, ahol a biztonság és az emberi jogok és a fejlődés kapcsolata rendkívül összefonódott. Sokan említették eh, Kirkuk helyzetét, illetve a vitatott területek kérdését. Ezzel kapcsolatban szeretnék végül néhány szót szólni. Még iraki szempontból is Kirkuk nagyon-nagyon bonyolult hely. Az ENSZ, illetve az ENSZ UNAMI missziója Irakban, Nak egyik célja az, hogy az alkotmány 140-es cikkét a valóságban is viszontlásra. Már régóta foglalkoznak ezzel a kérdéssel, a lehető legkülönbözőbb kontextusokban. Mi nagyon örülünk annak, hogy az ENSZ így jár el, és hogyha bármikor a mi segítségüket is kérjük, akkor nagyon szívesen megtesszük azt. Azt gondolom, hogy az elmúlt hat hónapban, egy évben kicsit hiányos volt a munkájuk. Itt lenne szükség az úgynevezett produktív párbeszédre, holnap után pedig Martin Koblerrel lesz találkozunk, ő az ENSZ új iraki külön megbízottja. Ő szerinte is az egyes számú prioritás a vitatott területek kezelése, problémának kezelése. Ezzel kapcsolatban fogunk egyeztetni. Ennyit szerettem volna mondani, szeretnék a képviselőknek is megfelelő mennyiségű időt hagyni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Porter úr. Most a képviselők következnek. Kérdéseket tehetnek fel, illetve elmondhatják véleményüket. A kérdések után válaszolni is fognak a szakértők. Brépolsz asszony, és aztán az iraki delegáció vezetői. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a pódium valamennyi előadójának az érdekes előadásokért, és engedjék meg, hogy én magam néhány konkrét kérdéssel éljek. Wolf professzorhoz intézném a kérdést. Amikor őt hallgattam, akkor azt hallottam a szájából, hogy az iraki alkotmányban, de a kurd régió alkotmányában is biztosítják a kisebbségi jogok védelmét. Én úgy értettem, hogy itt egy általános jogi keret valósult meg, de ezeknek az általános jogi alapelveknek a konkrét megvalósulása még nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. Nos, én szívesen hallanék arról, hogy a türkmén nyelv használata hogy van biztosítva. Tehát, hogyha bizonyítható az, hogy egy bizonyos régióban kellő számú türkmén lakik, akkor a türkmén nyelv használható-e a hivatalos forgalomban, illetőleg mi a, mit, hogyan értelmezzük az elegendő számú türkmén e, kérdését, ami pedig e, Kirkuk városát és térségét illeti. Közmen úr azt mondta, hogy világos, hogy Kirkuk nem Kurdisztán része. Az iraki alkotmányban, annak a 140. paragrafusában az áll, hogy erről a kérdésről még népszavazást kell tartani, amire mindez idáig nem került sor. Tehát ez nem nyitott, tisztázatlan kérdés még? Hogy látja ennek a jövőjét? Zárásképpen pedig, ami az európai külügyi szolgálatot és a külügyi szolgált képviselőnek fejtegetéseit illeti, azt szeretném tudni, hogy mi az állapota a partnerségi megállapodásoknak jelenleg. Ezekkel kapcsolatban a bizottság már javaslatokkal élt, most a tanácsnál van a döntés. Itt a parlamentben korábban beszéltünk már erről, de valahogy úgy tűnik, hogy a partnerségi megállapodás megkötése területén nincsenek előrelépések. Hogy látja tehát a külügyi szolgálat eh, a jövőbeni fejleményeket? Thank you, and I'm... Köszönöm. Stevenson úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a vendég előadók eh, érdekes bemutatását. Azt gondolom, hogy az összes előadás segítette a munkánkat és a jobb megértést. A jelenlegi helyzet Irakon belül nehéz. Az év végén hagyják el az amerikai csapatok az országot, és azt mondják a világnak, hogy egy működő demokráciát hagynak maguk mögött szerint ez modell a közel, közel többi része és az arab tavasz számára is. Áprilisban Irakban jártam, és a kormány miniszterei közül néhányan azt mondták, hogy az arab tavasz a szabadságra és a demokráciára adott válasz, amit mi itt elértünk. Isten segítse meg a közel-keletet, hogyha azt a demokráciát akarják elérni, amit az irakiak, Irakban hagytak, az amerikaiak 16-an vesztették életük, életüket, és a biztonsági helyzet nagyon súlyos. Bagdadban négyszer szakítják meg az áramszolgáltatás, és nincs hozzáférés a polgárok nagy részének vízhez, folyó vízhez romokban van az ország, köszönhetően a briteknek és más országoknak is, akik beavatkoztak annak idején. Jó volt megszabadulni Saddamtól, a diktátortól, de mit tettünk az ő helyébe? Koalíciós kormány van Irakban, amelyet az Ereből megállapodás értelműen kötöttek, és a megállapodás egyetlen cikkejét sem valósították meg a kulcsfontosságú minisztériumok, a belügyminisztérium, az igazság, illetve a Védelmi és Biztonsági Minisztérium a miniszterelnök irodájában vannak, és ezzel őt jelentős hatalommal ruházzák fel. Az eredmény az, hogy a diszkrimináció, az ellenségeskedés a kisebbségekkel szemben léteznek, a türkmének ellen is, és ez eh, tolerált dolog. Beirutban két héttel ezelőtt beszéltem egy konferenciáján, amely a kisebbségek elnyomásáról szólt a közel-keleten, és nagyon nagy része a konferenciának Irakra összpontosított, azt mondták nekünk, és én ezt említettem a saját beszédemben is, hogy Saddam bukása óta a keresztény kisebbség Irakban másfél millió embert számlál, őket tulajdonképpen feloszlatták, összesen 450 ezer keresztény van. Wolf professzor úr azt mondta, hogy senki nem tudja azt, hogy két millió vagy 600 ezer türkmén éle Irakban, hiszen el kellett, hogy hagyják otthonaikat az országon belül, ki kellett, hogy vándoroljanak, diszkriminálják őket, elvették területeiket, tulajdonaikat, és a lakosság nagy részével szemben történik ez a fellépés, nem csekély kisebbségeket érint, és nem csak Irákban. Az iraki kormánynak nagyon fontos összeszednie magát, az olajtermelés Saddam idején elért szinteken van, de úgy tűnik, hogy ebből, az ebből származó bevételeket nem a lakosság értekében használják fel. A második megjegyzésem folyamatosan beavatkozás történik a szomszédos országok részéről, Irak belügyeibe Irán beavatkozik, és Iránnak hatása van a geopolitikai stabilitásra, a teljes közel-keleten Irakra is. Ezt pedig meg kell állítani. A harmadik megjegyzésem pedig, a mi jelenlétünk, az LKS jelenléte, ilyen a Hebaskovát neveztük ki nagykövetnek, ő kitűnő munkát végez, de nincs elég munkatársa. Ammanban, Jordániában van a legtöbb munkatárs, de a biztonsági költségek miatt nagyon kevés ember dolgozik nevetséges pici irodákban, a brit nagykövetségen belül Irakban. Nagyon fontos, hogy Bagdadban az LKS jelenlétét megerősítsük, és fontos, hogy egy LKS irodát eh, hozzunk létre. Kurdisztán az egyetlen része Iraknak, ahol van gazdaságnövekedés, stabilitás van, és ez létezik. Irak erre büszke lehet, hiszen lezárták a határokat szó szerint, annak érdekében, hogy a terroristák érkezését megakadályozzák, és remélem, hogy ezt a kitűnő példát Irak többi része is hajlandó majd követni. Köszönöm szépen, Stevenson úr! Vannak kérdéseink, de üdvözölni szeretném az iraki nagykövetség brüsszeli munkatársait, Ivan Kioka urat, ő az ügyvezető. Kérem önöket, hogy legyenek nagyon rövidek, és utána meghallgatjuk a válaszokat. Uh, thank you, Madam Chairperson. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden fogok hozzászólni. Alkotmányunkról szeretnék beszélni, hiszen a belügyi problémáinkra, belproblémáinkra ezzel tudunk, ezzel tudunk megoldást találni. Megköszönöm ennek a meghallgatásnak a megszervezését, köszönetet mondok az európai parlamenti képviselőknek és a, a egyéb vendégeknek. Minden tudomásról vetünk, amit hallottunk, az új iraki kormány az összes irakinak és a kisebbségeknek is egyenlő jogokat biztosít az igazságszolgáltatás előtt az irakiak a 2005-ös népszavazás alatt egységesen elfogadták az alkotmányt. Az alkotmány harmadik cikke arról szól, hogy több nemzetiség, illetve több szekta és vallásére együtt Irakban. Minden iraknak joga van ahhoz, hogy anyanyelvükén oktassák gyermekeiket, örményül, türkménül vagy szírül vagy kormány intézmények, illetve akármilyen, bármilyen privát intézményben is oktathatják gyermekeiket. Politikai és vallási, etnikai jogokat is ad Irak, az iraki alkotmány az összes irakinak. Az alkotmány szerint közigazgatási, oktatási jogokkal, illetve etnikai jogokkal is élhetnek ezek a kisebbségek, örmények, szírek, türkmének, és erről jogszabályok szólnak. Először fordul az elő, elő Irakban, hogy minden kisebbségnek joga van ahhoz, hogy képviselőket küldjön a képviselőházba, meghallgathass, és elmondják véleményüket, hangot adjanak problémáiknak. Ha bármilyen véleménykülönbség alakul ki, vagy per fogalmazódik meg, akkor a létező jogszabályok és alkotmányok megoldást oldanak ezek kezelésére. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most Wolf professzor úrnak szeretném megadni a szót, hogy válaszoljon, és utána pedig Özmén úr következik. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdéseiket. Rövidre szeretném fogni a válaszomat, hiszen két kérdésük nagyon összefonódik, és nincs is sok dolog, amit ezzel kapcsolatban mondani tudnék. Igaza van önnek, hogy jó az alkotmányos keret, de ennek vannak határai, viszont nem létezik a jogalkotásbeli megvalósítás. Tehát nincsen átfogó jogi törvény, illetve nemzetiségi törvény. Vannak egyes törvények, amelyek figyelembe veszik az emberi jogokat és a kisebbségek jogait, illetve ehhez hasonlatos jogokat, viszont néha ezek ambivalensek az értelmezés tekintetében. Ez pedig rávilágít a nyelvhasználattal kapcsolatos kérdésekre. Én csak azt tudom elmondani, mint az iraki alkotmány mond, mi szerint nincsenek kisebbségek Irakban, nincsenek, nincsen nyelvi törvény sem. Mert hogyha egy adott népcsoport bizonyos sűrűségben él, 10-20-30%-os sűrűségben, akkor itt egy jogi kérdés is felmerül, és a jövőben ezt kodifikálni kell. Saját tapasztalatomból el tudom mondani, a különböző népcsoportokkal kapcsolatban, kirkukban, erőfeszítéseket lehet érezni arra nézve, hogy ezeket az áttekinthetetlen egyes cikkei belüli rendelkezéseket tényleges gyakorlatba ültessék. Kirkukban például érezhető az erőfeszítés a hivatalos nyelv meghatározására, ami nem csak kurd lehet, vagy arab, de más nyelvek is. Bizonyos utca nevek, terek nevei, épületek nevei három nyelven olvashatóak, de már is felmerül annak a problémája, hogy milyen írás, írást használjanak. A jó akarat érezhető, de nehéz egy megfelelő kereteit kidolgozni mivel hiányos a megvalósítás, hiányos a jogalkotás megvalósítása. További kérdés a 140-es cikkel kapcsán. Itt nem világos szintén a szabályozás elméletileg, az az időtartam, ameddig a 140 cikket meg kell valósítani lejárt, ez 2007. december vége volt, Ez azt jelenti -e, hogy a 2005-ös alkotmány nem érvényes, már mivel nem valósult meg e, ez a cikkely. Tehát nem a kirkuki helyzet nehéz talán annyira, ahol a helyi közösségek megpróbálták megtalálni a formáját, hogy hogyan tudjanak együtt élni, hanem inkább a külső hatások kirkuk, igazából híd e, Abil és Bagdad között, illetve bizonyos szempontból más regionális érdekek között is idet képez. Tehát azt gondolom, hogy nincsen világos egyértelmű megoldás, mivel nem hajlandó mindenki a kompromisszumra. És az LKS is ugyanezt mondta, nem lehet megoldani egy ilyen bonyolult kérdést pusztán azzal, hogy a 140-es cikkeire mutatunk, mivel ennek megvalósításának határideje lejárt, nagyon fontos kompromisszumot kialakítani. Köszönöm, Wolf professzor. Most Özmen úrnak adom meg a szót, kérem legyenek nagyon rövidek. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şimdi 140. maddeye gelince hanımefendinin sorduğu soru. Köszönöm szépen, elnök asszony, ami a alkotmány 141 cikkejét illeti, és az azzal kapcsolatban elhangzott kérdést, három szakasza van a folyamatnak. Az első a helyzet normalizálása, a második a népszámlálás, a harmadik szakasz pedig a népszavazás. Nos, még az első fázisba sem értünk el, és ennek oka az, hogy a demográfiai változások, amelyek Saddam rezsimje alatt történtek, ezek nem lettek figyelembe véve. Tehát nézzük meg, hogy milyen volt 2003 előtt a helyzet, milyen a helyzet azotta, és regisztráljuk ezeket a demográfiai változásokat, mielőtt népszámlálást tartunk. A tervezési minisztériumnak ezzel kapcsolatban előadtam a véleményemet, és azokból az okokból, amelyeket már az előadásomban említettem, elhalasztották a népszámlálást. Hogyha ennek az előfeltételei ugyanakkor megvalósulnának, a normalizálódás az létrejönne az ottani helyzetben, akkor természetesen nem elleneznénk a népszámlálást, és hogyha az etnikai sokszínűséget is figyelembe vennék, és a 2003 előtti és utáni helyzetben beállt változásokat, akkor természetesen meg lehetne szervezni a népszámlálást. Azt is el szeretném még mondani, elnök asszony, hogy Kurdisztán régió alkotmánya jelenleg még csak tervezet formájában áll rendelkezésre, tehát ez nem egy hatályos jogszabály, számtalan javaslat érkezett a tervezettel kapcsolatban, és ami a nyelvhasználatot, a nyelveket illeti, illetőleg a nyelvi sokszínűséggel kapcsolatos törvényt. Nos, ezzel kapcsolatban azt kell elmondani, hogy itt egy olyan törvénytervezetről van szó, amelyel a parlament az elkövetkezendő időszakban fog foglalkozni, és az elkövetkezendő időszakban várható annak elfogadása. Az iraki kisebbségek majd élhetnek a saját anyanyelv használatának a jogával ott, ahol élnek. Ugyanakkor eh, azt is elmondtuk, hogy szeretnénk meghatározni, hogy mekkora népességi létszám tesz jogosultá az anyanyelv használatára. Az erre a kérdésre adandó válasz eh, az az volt, hogy látható számban kell jelen lennie egy adott népcsoportnak ahhoz, hogy az anyanyelvét használhassa. Nos, meglátjuk, hogy majd a parlament hogyan dönt erről a tervezetről. And I'd like to thank all... Köszönöm szépen, Özman úr. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi vendégünknek. Nagyon jó elemzéseket hallottunk. És megköszönjük, hogy ismertették velünk azt, hogy milyen politikai kívánalma fogalmazódtak meg. Megköszönjük kollégánknak, hogy ezzel a kezdeményezéssel elért, és megrendezte ezt a meghallgatást. Megköszönöm Stevenson úr munkáját is, aki az iraki delegáció vezetője, és odafigyel a türkmén kisebbség helyzetére is. Azt említette, hogy a EU-s delegáció eh, Irakban nagyon kis létszámú, három és fél munkatársal számolnak, ezt kéne valahogyan felfejleszteni, illetve azt az ígéretet is hallottuk, hogy az, e- a külügyi szolgálat alaposabban elemzi majd a türkmének helyzetét. A népszámlálás módszertanáról például szerint alkalmas lenne egyeztetniük a helybéli hatóságokkal. Köszönöm szépen, megköszönöm ezt a meghallgatást az AFET-nek és a ö, kibővített elnöki ülésnek is témáját, tárgyát képezi majd ez a ez a meghallgatás, és most pedig a Kína meghallgatása kerül sor. Okay, um, dear uh, colleagues, please those... Kedves kollégák! Men in Iraq, please use the foyer to continue with working. Akik bilaterális megbeszélést szeretnének folytatni, őket kérem, hogy ezt tegyék meg a termen kívül. El kell, hogy kezdjük a Kínával kapcsolatos meghallgatási részt. A mai ülés a legutóbbi EU-Kína párbeszéd utolsó fordulója után kerül sor. Június 16-án volt mindez Pekingben, és egy emberjogi szeminárium megszervezésére szeptemberben Pekingben. Nem tudjuk, hogy mikor kerül sor a következő párbeszéd fordulóra mivel a kínai fél leszeretné lassítani eh, ezeket a párbeszéd eh, fordulókat, és évente egyszer szeretnének csak találkozni. Az EU-Kína emberjogi szemináriumot az EKS, illetve a bizottság finanszírozza, ennek megvan a struktúrája, és 2012-ben a végéhez érkezik ez a szeminárium. Éppen ezért eh, a mai alkalom nagyon jó lehetőség arra, hogy megvitassuk az EU eh, Kína emberjogi szeminárium eredményeit vendég előadóinkkal. A legutóbbi szakbizottsági ülésre ebben a témában 2010. decemberében került sor, illetve e sor ebben az évben, júliusban. Az eltelt időszakban az emberjogi helyzet súlyosbodott Kínában, bizonyos területeken különösen, ami az jogi ügyvédek üldöztetését illeti, az etnikai, illetve vallási alapon történő üldöztetést, a közép-ázsiai országokra történő nyomásgyakorlást, a kínai polgárok kiadását illetően Liu Xiaobao az intellektuális 07-es csártás szerzője titkos módon eltűnt, illetve Gauci Szeng emberjogi ügyvédés, illetve Cheng Wan Ching vak ügyvéd is üldöztetésben részesül. A parlamenti plenáris ülésen sürgősségi vita keretében emeltük ki ezt a súlyos helyzetet, illetve a Tibetben élők súlyos helyzetét, különösen tíz tibeti szerzetes önfelgyújtását hatan meghaltak, és a többi négy sorsa ismeretlen. Ami a büntető törvénykönyv joggyakorlatát illeti, a kínai biztonsági erők um, továbbra is részt vesznek um, a kikényszerített eltűnésekben. A Droában szeretnénk egy látogatást szervezni emberi jogi delegáció keretében Kínába, és egy másik ülésen megkérdeztük azt, hogy szívesen várnak-e bennünket, erre az volt a válasz, hogy igen, és Tivetbe is ellátogathatunk. Remélhetőleg erre az elkövetkezendő hónapokban, illetve az elkövetkezendő évben sor kerülhet. Nagyon magas rangú vendégeket és előadókat üdvözölhetek körünkben, dr. Sharon Hom, aki ügyvezető igazgatója az és emberi jogokat képvisel Kínában. Ray Murphy urat is köszönteni szeretném, aki az Ír Emberjogi Központ ügyvezetője, megbízott igazgatója. Nem tudom, hogy miért ül olyan messze tőlünk. Kérem, hogy jöjjön ide a pódiumra, és szeretném köszönteni Edem urat, illetve Tóti urat. Először Hom asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Yes. Thank you, Madam Chair, and I want to thank uh, all the members of the... Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani az albizottság összes tagjának, aki hallandó volt arra, hogy itt maradjon, és még egy nehéz országgal, nehéz helyzettel szembesüljön. Hálánk az Európai Parlament, illetve az Albizottságé, hogy ilyen sok problémás kérdéssel, emberi jogi problémával foglalkozik. Nem könnyű ez a munka, köszönet érte. Az emberi jogi helyzetről szeretnék először beszélni Kínában, és utána pedig az EU-Kína párbeszéd utolsó fordulójával. Nyilvánvaló az, hogy az emberi jogi helyzet, hogy romlott Kínában, már az elnökasszony is utalt erre. Én néhány dologgal ezt azért kiegészíteném hogyan is áll a jelen helyzet. A társadalmi és politikai ellenőrzés megnyilvánul minden szinten Kínában, és a jogállamiság visszalépett, még a BTK esetében is megvalósult ez, látható, ez erre utalt elnök asszony, illetve egy állam állambiztonsági illetve egy államtitokról szóló ö, törvény is megszületett tavaly. Ugye a csúcs technológia nagyon gyorsan fejlődik Kínában. Ugye most alapvetően emberi jogokról lenne szó, de mindenképpen alá kell húznom azt, hogy igenis képes arra Kína, hogy ö, ö, képesek lehetünk arra, hogy Kínában a eh, emberi jogok helyzetét fejlesztjük. Több mint egy milliárdan használnak eh, mobil készülékeket, rengeteg internetes blog használó van. A kínai társadalom egyre inkább odafigyel az online vitákra, illetve a virtuális szervezés kérdésére, a korrupciót, a környezetromlást, a fogyasztóvédelem, és a közlekedési balesetek kérdését vitatják meg ezeken a fórumokon. Gyakori az, hogy egy közlekedési balesetről láthatunk internetes beszámolót 5-10 másodperccel az események után. Nagyon fontos vitafórumot találhatunk az interneten. Tehát a virtuális civil társadalom igenis jelen van Kínában, és arra várunk, hogy sokkal nagyobb hatása legyen ennek a virtuális civil társadalomnak a helyzeten ami a úgynevezett figyelmet, vagy ellenőrzést illeti, azt, hisz, azt, hisz, azt hiszem most már bebizonyosodott, hogy a régi híres euró, kínai tűzfal már nem annyira bombabiztos, nagyon sokszor ö, szociális vagy, társ, vagy ö, politikai kritikákat lehet már olvasni az interneten, sokszor ezek persze tolvanyelven vannak megírva. Nagyon sokszor ö, rákokat láthatunk különböző internetes oldalakon Kínában, mert a rák szó, illetve a harmónia szó ö, azonos hangzású Kínában. Nagyon sok ilyen nagyon sok ilyen trükk van az interneten. A három órájú, ami szintén egy szim, szimbólum, három órájú rák például egy nagyon elterjedt jelenség a kínai internete. Ennek egyfajta provokatív jellege is van. Örülök annak, hogy az önfelgyújtásról volt szó. E- ezzel kapcsolatban szeretnék egy dolgot mondani még kis pozitív példával élnék, hogy mit is lehet tenni annak érdekében, hogy a nemzetközi figyelem jobban, figyelem középpontjába kerüljön ez a kérdés. Azt gondolom, hogy az október 27. Európai Parlamenti állásfoglalásban az összes részletet megtárgyalják, megtárgyalják, erre nem szeretnék visszatérni. Nagyon örülök annak, hogy ilyen konkrét, átfogó módon viszonyulnak ehhez. November 16-án média befagyasztásra e, került sor Kínában, és ezért a szervezetem megpróbálta fölkarulni a problémát. A tibeti kolostorokat próbáltunk meg, e, megvédeni, több mint 16 újságíró vett részt, Shanghai illetve pekingi újságírók, és történeteket történeteket, vagy tanulvallomásokat rögzítettek. Erről készítettünk egy, egy óra 40 perces filmet, aminek a rövidített változatát adom át. Tehát első kézből származott információról van szó, a külföldi média tehát be tudott számolni Er, ezen eseményekről, illetve fel tudták keresni a kínai hatóságokat, és arra kérték őket, hogy igazolják a különböző információk eredetiségét, illetve valóság tartalmát. Múlt héten szervezték önök itt a tibeti meghallgatást. Ezzel kapcsolatban is, illetve a mai meghallgatással kapcsolatban is el kell beszél, el kell, meg kell említeni azt, hogy a különböző tagállamok mit tettek milyen a, a külügyi szolgálat milyen konkrét lépéseket tett annak érdekében, hogy a párbeszédben, a Kínával folytatott párbeszédben megjelenjenek az állásfoglalás elemei. Történt-e valamilyen változás a kolostor biztonsági körülményevel kapcsolatban? Megtudtuk-e, hogy hol van megtudtuk-e, hogy hol vannak a E, az eltűnt szerzetesek, stb. stb. De hát nagyon konkrét ajánlásokra van szükség. Az Európai Parlament elásodásában ezek benne voltak. Nos, milyen, te, milyen konkrét lépések történtek? Ugye ez az egyik kérdés. A kétoldalú folyamatokat az alapján, lehet kiértékelni, hogy a konkrét ajánlások megvalósulnak-e. A HRIC tapasztalatáról is szeretnék beszélni. Nos, mi, szóval azt vélem, hogy a, a független civil társadalom, illetve az emberi jogi aktivisták is sokat profitálhatnak a mi tapasztalatunkból mi kis civil szervezet vagyunk, de nagyon sokszor azonos problémáink vannak, mint mondjuk a kormányoknak. Mi történik akkor, hogyha hogyan dolgozzunk úgy tovább, hogyha ha neki minket, hogyha a kínai kormány megpróbál minket megsemmisíteni. 2007 előtt a szervezetünk a különböző jogi szemináriumokon vett részt, Kína szekértőként 18 évig oktattam jogot, Kína szakértő is vagyok, és a civil szervezeteket is sok fórumon képviseltem. 2007 óta azonban a hiric nem hívták meg a különböző nemzetközi fórumokra, egy konspiráció áldozatai vagyunk, vagy voltunk. Az egyetlen kivétel a szeptember elején Pekingben megrendezett szeminárium. A HRIC képviselőjét, akinek nagyon komoly tapasztalata van, és Európai Uniós állampolgár nem kapott vízumot Kínába. Azért, mert Kína ellenesnek titulálták a szervezetünket. A kínai kormány tehát egyoldalúan kívánja elcsendesíteni az elégedetleneket, de nagyon fontos, hogy a problémákról folyamatosan beszéljünk. Különböző ajánlásokat fogalmaztunk meg, illetve elemzéseket 2007-ben, 2008-ban a Kohomnak, a bizottságnak, kép, főképviselőnek küldtük leveleket 2007-ben, 2008-ban, 2010-ben, két alkalommal is. A kihívás tehát nem az, hogy elkötelezzük-e magunkat, avagy sem, avagy, hanem az, hogy hogyan lehet az eredményorientáltságra koncentrálni, hogy valós eredményt érjünk el, és a 2001-es székétézéseket el tudjuk érni. Nagyon fontos, hogy ez, a, nagyon, hogy ez az emberi jogi eszköz végre megvalósuljon, végre legyen értelme. Nagyon fontosnak tartom a kölcsönös tiszteletet, hogy megfelelő témákat, résztvevőket szabjunk, kérjünk fel. Elfogadhatatlan az, hogy zárt ajtók mögött a kínaiak diktálják a feltételeket. remélem, hogy a Kohomé és a bizottság külügyi szolgálati tagok és egyetértenek velem, hiszen fordulóponthoz értünk. Úgy vélem, hogy a strukturális és politikai problémákról való egyeztetésre immár készen áll a helyzet ezen eszközzel kapcsolatban. Azt láthatom, hogy mindannyiunk számára konstruktív nyitásra van szükség, ne a skatuják alapján gondolkodjunk, az elmúlt 11 évben nagyon kevés eredményt értünk el. Konkrét ajánlásaink vannak. Ezek az elmúlt 11 évben készültek el. Ezeknek kéne érvényt szerezni. Négy erről kell megosztani. Kína fordulóponthoz ért ezt ne felejtsék el, ez egyértelmű, és ezt Kínában is mindenki pontosan tudja, még a hatóságok is. Az EU-nak biztosítania kell azt, hogy bármit is tesz, az a lényeg, hogy a különböző tagállamok, az Európai Parlament valóban tesz, az, tesz azért valamit, hogy fejlődjön a civil társadalom, hogy valóban megerősödjenek az emberi jogok. Mi Hongkongban és Kínában mindent megteszünk azért, hogy mi kis terünk, akkor azt kihasználjuk. Nagyon jól jön tehát a külföldi segítség, a vállalkozások, a vállalatok, illetve a tudományos világ segítsége. Az EU megfelelő fél mellett teszi -e le a voksát? Ez a kérdés. A második dolog. Nagyon fontos, hogy a különböző szakpolitika, illetve programokban, szakpolitikai kérdésekben, illetve programokban megfelelő döntések dö, ö, szülessenek. Ki képviseli a civil társadalmat? Kit engedünk be a párbeszéd helyszínére? Milyen, mi legitim? Milyen témákat lehet felelőtleníteni? Hogyan mutathatja meg az EU azt, hogy valóban a független hangokat akar hallani, amelyeknek célja az, hogy a jogállamiság, az információhoz való hozzáférés megvalósuljon. Az EU-nak egy nagyon komoly, nagy, átfogó stratégiára van szüksége, amely keretet biztosít, és amely valóban ami valóban kimozdítja a politikai és emberi jogi helyzetet a jelenlegi sikátorból. Először nagy propaganda stratégiának hívták Kínában az erre vonatkozó stratégiát, emberi jogi stratégiát, aztán rádöbbentek arra, hogy ez egy, nem, egy, nem egy szerencsés elnevezés. Aztán ezt megváltoztatták. Úgy gondolom, hogy a csúcs technológiát ki lehet használni, hiszen itt konkrét eredményeket lehet elérni. Hát nagyon örülök annak, hogy a bizottság segített minket, de azt is láthattuk, hogy Skype-on keresztül, vagy Skype-al nagyon ö, jól lehet szemináriumokat szervezni, stb. stb. Tehát mi például nem kaptunk vízumot a szemináriumra, amelyet Pekingben rendeztek, de ott voltunk a Skype-on keresztül. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tettünk, finanszírozás hiányában is, hiszen a tibeti helyzetről képesek voltunk összeköttetést kialakítani a külföldi sajtóval. Tehát minden lehetőséget, semmilyen lehetőséget nem szabad elszalasztani. Az emberi lények sorsáról van itt szó, különösen azokra gondolok, akik hosszú börtönbüntetésüket töltik, pusztán azért, mert alapjogaikkal próbáltak élni. És nem csak nobel gondolok, hanem arra a számtalan sok emberre, akiknek a nevét se ismerjük, és akik börtönben vannak. A Human Rights nevű kiadványunkban hat ilyen szemét, szeméről számolunk be, életükről, tevékenységükről számolunk itt be, ők Kína lelkiismerete. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket and usually don't Általában nem tapsolunk. Valaki, akit, um, aki az, az Atlanti óceán másik oldalán uh, tanult, mindenki hozzájárás ugyanolyan értékes, ezért senkit nem szoktunk általában megtapsolni. Adams úrnak adom meg a szót, aki a Human Rights, a Human Rights Watch ügyvezető igazgatója. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak a mai meghallgatásra. Számos alkalommal volt alkalmam az emberjogi helyzetről Kínában beszámolni, és sajnálatos módon el kell mondanom azt, hogy nagyon sok minden, amiről ma beszélnünk kell, ugyanolyan jellegűek, mint általában ez lenni szokott. Ami azonban különbözik a jelenlegi helyzettől, öt évvel ezelőtt, amikor először jöttem ide a parlamentbe, annak idején egy nem igazságos, de Kínában sok területen pozitív trendekről tudtunk szót ejteni. Több személyes szabadság van, mint 20 évvel ezelőtt, a Tiananmen téri eh, események idején illetve 30 évvel ezelőtt, amikor a reform folyamat kezdődött, ha ezekkel az időszakokkal összevetjük, Sharon um, említette, hogy sok területen jobb a helyzet. Hogyha most a törvény eljárást illeti, akkor ez a terület jelentősen aggaszt bennünket, viszont a törvénytervezetnek vannak pozitív aspektusai, és nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy Kínában minden negatív, minden rossz, és semmi sem változik, javul. Vannak dolgok, amik javulnak a társadalomban is, illetve a törvénykezés területén. 2008-ban a Pekingi olimpia óta rosszabbodott a helyzet Kínában, mégpedig drasztikus módon. Ez 2008-ban nagyon sok vita tárgyát képezte, 2009-ben is, de az elmúlt évre egyik komoly kommentátor sem gondolja azt, hogy javult a helyzet, rosszabbodott a helyzet. Nem tudjuk pontosan, hogy ez minek köszönhető. Vannak olyan dolgok, amelyek azonban biztosak. A közbiztonsági iroda, amelyet eh, az olimpiai játékok előtt eh, kompetenciákkal ruházták fel a biztonság területén, mind fizikai biztonságot eh, garantálva, mind pedig párbiztonságot garantálva, és a párt azóta is növelte befolyásolását. Ez pedig minden társadalomban negatív jellemző, ahol a hatalmat nem átlátható, zavaros intézmények eh, birtokolják, és ezt a törvényen kívül is alkalmazni lehet. Kínában a kommunista párt eh, vezetésén kívül senki nem tudja azt, hogy mik a szabályok, mikor van szükség a párt áldására a biztonsági erőknek, illetve milyen alapon határozzák meg a felépéseiket. Ezek a limitációk azonban nagyon minimálisak, amennyiben egyáltalán vannak korlátozások. Az Európai Unió különböző intézményei nagyon fontos, hogy odafigyeljenek ezekre a folyamatokra. Kína egy rendőr állam felé fejlődik, úgymond. Nem rendőrállam, de ebben az irányba halad és egy autoritárius kapitalista állam válhat belőle, amelyben nagyon erőteljesek a biztonsági erők. Jelenleg ez még úgymond civil stádiumban van. Ha más országokról is beszélünk, akkor erről a trendről nagyon sok minden hangzott el, és nagyon sok minden van, amit senki nem kommentált, és észrevétlenül történt, és remélem, hogy ma az én előadásom után mindenki el fog gondolkodni, ez pedig a kivételezés jellegzetességei Kínában. Ez pedig alapvető. És erre nem mondta, hogy keresztúton áll Kína, ha megnézzük azt a környezetet, akkor Kína kapcsán szembe szökik az, hogy kifelé és be, befelé kivételes államként, kivételes kultúraként mutatják be magukat, ahol nem léteznek ugyanazok a szabályok másokra nézve. És azt gondolom, hogy az EU-ban is másút is ezt mindenkinek el kell utasítania. Én amerikai vagyok, és az amerikaiak is szeretik előhúzni ezt a kivételesség kártyát, tehát nem csak Kínát e, jellemzi ez a folyamat, ne értsenek félre. Szeretnék egy példát adni arra, ami óriási példája a kínai eh, kivételességnek. Most ugyanazt játszák, eh, amit annak idején a korábbi eh, Szovjetunióban játszottak. Ki lesz a következő vezető? Ki lesz vajon a következő vezető? Mi lesz a politikája? Milyenek lesznek a nézetei? Kemény vonalasok lesznek? illetve most, amíg reformot próbálnak megvalósítani, illetve még kemény vonalasabbak-e válnak-e majd, amikor hatalomra kerülnek. Egy olyan országban, ahol nincsenek változások, mindenki kell, hogy beszéljen erről. Ha megnézzük Burmát, közeli szomszédját Kínának, az Európai Unió ugyanúgy, ahogy más országok a fair választásokat követelték, ami Burmában a, a demokrácia lakmusztesztje lehetett volna. Az ellenzék megjelenhet a parlamentben, és majd meglátjuk azt, hogy lesznek-e választások, parlamenti választások, Kína felelőssége tartozik az emberek felé. Ez már nem a demokráciáról szól, hanem a jogokról. A demokrácia nagyon bonyolult eh, jelenség, a jogok sokkal egyszerűbbek. Eh. A 45-ös cikkely kimondja azt, hogy az embereknek, a polgároknak joguk van saját megvált, megválasztani a képviselőjüket. Ez egy alapvető jog, jog ugyanúgy, ahogy a szólás, eh, szabadság a 19-es cikkelyben, és azt gondolom, hogy ezekről a témákról vitáznunk, vitáznunk kell. Kína miért nem valósított meg választásokat az önkormányzatok szintjén felül? Az EU megpróbál technikai segítségnyújtást biztosítani a választási folyamatokhoz, és ez a folyamat megbukott, nem az EU miatt, hanem a kínai politika döntések miatt. Ez nagyon fontos azonban mindenki számára a világon. Mindegy az, hogy az ember mit gondol az egyiptomi politika irányairól. Mindenkit megérintett az, ahogy hallotta az emberekkel folytatott interjút, amikor kiderült, hogy első alkalommal szavazhatnak, szavazon, szavaznak. Ez egy nagyon izgalmas, jelentős pillanat volt az egyiptomiak számára. Kínában ugyanez lenne igaz, Kambodzsába jártam, 90%-os volt az első szabad választásokon való részvétel, ez megváltoztatta a világot számára? Nem. Teljes jó polgároknak érezhették azonban magukat? Igen. Én szeretném, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament, illetve az ENSZ-ben is más országok elkezdenének elgondolkodni arról, hogy miért fogadjuk el azt, hogy Kínában más az ember jogi helyzet, mint máshol. Itt nem csak a választásokról van szó, hanem számos más kérdésről is, amelyekben úgy gondolja Kína magáról, hogy kivételezett helyzetben van a polgári és emberjogi területen, területeken is például de ami a kínaiakat illeti, ők nem érzik úgy, hogy itt külön szabályokat kéne alkalmazni. Néhány ajánlásom lenne az Európai Unió számára. Az első, nem szabad, hogy Kína megfélemlítsen bennünket a saját, az új gazdasági világfelállásban. Emberjogi harcosként um, csalódott vagyok, amiatt, hogy sokan oda mennek Kínához könyörögni pénzért, én politikai tudós vagyok, és ezt nem tudom elfogadni. Kína saját nemzeti érdekei alapján fog dönteni, gazdasági szempontból is. Mert hogyha egy olyan dinamikát hozunk létre, amelyből Európa gyengén kerül ki, nem csak Európát sérti ez az emberi jogi fronton, hanem gazdasági szempontból is alása Európát a gazdasági kapcsolatokban Kínával. Ne dőljünk be ennek. Az EU ismeri a szabályokat a közös diplomácia kapcsán. Sürgetem önöket arra, hogy ő sürgessék az európai vezetőket, beleértve a tanács elnökét, amikor Kínába látogat földrengés után, akkor nem arról kéne, hogy beszéljen pusztán, hogy milyen jó az újjáépítés, hanem az emberek elnyomásáról, akik kiálltak amiatt, hogy a korrupció és a gyermekek meggyilkolása után nem kezdték el az épületeket építeni. Egy novemberben erőteljes nyilatkozatot tett az EU-Tibet kapcsán, de fontos, hogy konzisztens maradjon hogyha meglátják a kínaiak azt, hogy Európa gyenge, megosztott, akkor ez nehez, nehezen fogja érinteni az európaiakat is. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Memet Tóti úrnak adom meg a szót, aki különleges képviselője a, a világ ugur kongresszusának az Európai Unióban. Cheer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem gyorsabb lesz, a felolvasom. Nagyon hálás vagyok az Alvizottságnak itt az Európai Parlamentben, és Lokbírer asszonynak, hogy lehetőséget biztosít számunkra, és elmondhatjuk véleményünket a mai napon. Megtettük ezt 2006-ban Kanadában, a képviselőházban a Kanada-Kína emberi jogi párbeszédben. Azóta a helyzet megváltozott, és egyfolytában változik. Sajnálatos módon a kínai emberi jogi helyzet változása negatív irányba halad. Egyre elnyomóbb, autoriterebb és agresszívebb a kínai vezetés az emberi jogi aktivistákra jobban lecsapnak, illetve a másként a jobban lecsapnak, mint a 70-es, 80-as években. Láthatjuk, hogy katonai erőket vetnek bele a kínaiak saját állampolgáraik ellen. Ezt a diktátori elvet próbálják rákényszeríteni a világ többi részére is. Nos, én az újgur konferenciát képviselem, mi az emberi jogi kérdéseket, illetve a demokráciát próbáljuk eh, előmozdítani. Elnökünk már számos alkalommal járt itt az Európai Parlamentben, és tett vallomást. Az emberi jogi aktivisták, ügyvédek helyzete nagyon rossz, különösen amit a etnikai kisebbségeket, az újgorokat illeti vagy a kínai észak-nyugati területeken. Ugyan autonóm régiónak hívják ezt a régiót, és elvileg az etnikai egyenlőség megvalósul, illetve a kulturális fejlődés is megvalósul. Nos, ennek ellenére nagyon komoly elnyomást tapasztalnak az ott élők, fizikai biztonságuk gyakorlatilag egyáltalán nincs garantálva. a 91-es év óta egyre intenzívé vált a békés lakosságra való lecsapás aránya. Számos népírtás, illetve egyéb erőszakos esemény történt. A kulturális, vallási és, poli- és egyéb másként gondolkodók esete rendkívül komoly aggodalomra adott okot. A, ö, általában arra vádolják őket, hogy az állambiztonságra jelentenek veszélyt. Ezen ö, aktivisták marginalizálódása gyakorlatilag garantált. Az úgynevezett kulturális reedukáció, vagy ö, újra oktatás jelenségét figyelmet, figyelhetjük meg és azt láthatjuk, hogy hatalmas földterületek néptelenednek el az érintett területeken. Különböző atomteszteket is végig, hajtanak végre ezen területeken, ezért is elhagyják az embereket az a földjeiket. Még egy dolog. Urumcsiben a különböző egyetemeket és egyéb képzési módeket próbálják megszüntetni. Valószínűleg kínaiakat fognak betelepíteni ezen kisebbségek által rakott területre, és ezzel végét veszik a kisebbségek túlélésének. Egy kormányhivatal 2011-ben jelentést készített, és ez alapján több mint 17 ezer újabb térmegfigyelő kamerát helyeztek működésbe ezen ujgurok által lakott területen. A 2009. júliusi rumcsi események óta továbbra is nagyon komoly az elnyomás, a békés emberi jogi megnyilvánulásokra nincs lehetőség, illetve az ujgurok identitását sem eh, lehet imáron garantálni. A kínai kormány továbbra is titkos információként kezeli a eh, perek kérdését. Nagyon sok olyan esetről van tudomásunk, amikor békés beszédért bebörtönöztek személyeket, ezek, ezen személyek sorsáról nincs tudomásunk. Nagyon elnyomóak tehát az ugorokat érinti politikák, és az országon belüli kitelepítések és bevett, bevett gyakorlattá váltak, és két nyelvű két nyelvű oktatást próbálnak megvalósítani Kínában egészen óvodás kortól kezdve. Az újgorok tehát nem tudják a társadalmi, kulturális és nyelvi szokásaikat megőrizni. A vallást is teljes mértékben ellenőrizni kívánják a kínaiak. Nagyon sok ellenőrzést hajtanak végre ezen a területen, és nagy az elnyomás. Barbara Demek, a Los Angeles Times tudósítója egy jelentést készített, melynek értelmében az ellenőrzés az iskolákban is erősödött, Például, például a koplaló gyermekek, akik ramadán miatt koplaltak, hátrányos megkülönböztetésben részesültek az iskolákban. Nem engedték, hogy az iszlám hagyományokkal, hagyományoknak élhessenek, nem engedték meg a tanárok, hogy hogy a gyermekek imádkozhassanak, stb. stb. Hogyha a tanárok nem hajlandók engedelmeskedni, akkor rájuk is lecsapnak. Bizonyos falvakban egy önkéntes szervezet alakult, amely a vallásos gyakorlatot ellenőrzi. Az ujgurok nem csak a közszférában, hanem a magánszférában is számos elnyomást szenvednek. a kínai kormány biztonsági és katonai szempontból is lecsapat az újgorokra, ez egyáltalán nem oldja meg a problémát, hanem sokkal nagyobb, sokkal inkább elmérgesítette a helyzetet. Az újgorok hagyományos lakhelyét elkobozzák a hivatalok, a kormány, a kínai kormány, és sokszor oda ajándékozzák ezen területeket a kínai betelepítetteknek. Ez az ujgur körzetek, hálózatok teljes elnéptelen és teljes megszűnéséhez vezet, és gyakorlatilag teljesen bizonytalaná vált a, váltak a tulajdoni viszonyok. Sokszor semmilyen kompenzációt nem kapnak az ujgurok, mikor elkobozzák vagyonukat. Erről egy idei nyári jelentés is készült, aminek a lényege az, hogy az ujgurok rendkívül föl vannak háborodva ezen kérdésekkel kapcsolatban. Nagyon sok független írót, bloggert webdesignnal foglalkozó szemét bebörtönöztek. Sok ujgur nevet sorolhatnék. Nagyon hosszú börtönbüntetést kaptak ezen személyek, pusztán azért, mert bloggerek vagy webmasterek 2010 áprilisában például egy életfoltig tartó börtönbüntetést is kiszabtak az egyik ilyen személyre. Egy ilyen blogger például arra szólította fel az újgorokat, hogy demonstrációt tartsanak. Aztán egy újabb eset, egy webmastert két évre ítélték el. Röviden a nyelvpolitikáról. Ennek az a lényege, hogy az újgor nyelvet teljesen kiszorítsák az oktatásból, illetve az újgor menedékérők visszatelepítése az újgó területekre. Üzbekisztán, Nepál, Kambodzsa, Kazaksztán, Laos, Tájföld, Malázia. Ezen országok imáron visszaszolgáltatják az ujgur kivándorlókat Kínának. Még egy dolog. Nagyon fontos fejlemény. Gyakorlatilag áruciként kezelik az ujgur kivándorlókat a kínai politikában, tehát a szomszéd országokkal folytató politikában ez a tárgyalási alap. Összefoglalásként azt mondhatnám el, hogy arra kérem az Európai Parlamentet, ahogy ezt más vendégek is megtették, hogy az emberi, az emberi jogok értékére fokozottan figyeljenek oda. Nagyon fontos a vallási szabadság, a demokrácia, a vélemény szabad kifejezésének szabadsága. Ezekre figyeljenek oda, és próbáljanak érvényt szerezni ezen kérdéseknek, minden lehetőséget megragadva. Próbálják meg az ellen felemelni szavukat, hogy kínaiakat telepítsenek be az újgott területekre, és kérjék fel, szólítsák fel a kínai kormányt arra, hogy az újgur lakosságot tartsák tiszteletben. Örülnék annak, hogyha a 2012-es Szaharov diodaítésénél is gondolnának ránk. És Fontosnak tartom azt, hogy pontos információt kapjon, kapjunk azon újgúj kivándorlókról, akiket már visszaszolgáltattak a szomszédos államok Kínának. Köszönöm. Of the many sufferings of the Uyghur community. Az ujgur közösség szenvedéséről hallottunk Adams úrtól és Hom asszonytól egyértelmű kritikát hallottunk, illetve ajánlásokat annak kapcsán, hogy az Európai Uniónak mit kéne tennie, illetve az ujgur közösség eh, helyzetének részletes leírását bemutatását hallottuk Tuti úrtól. Most pedig dr. Ray Murphy urat fogjuk meghallgatni, az Ír Emberjogi Központ eh, igazgatóját. Ez a központ éveken keresztül szervezte az EU-Kína emberjogi szemináriumot. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen az albizottság tagjainak azt, hogy eljöhettem erre a meghallgatásra, illetve beszélhetek az EU-Kína emberjogi jog, e, jogi szemináriumról. A központ e, szerepéről, a tevékenységekről fogok beszélni, a szeptemberi e, pekingi szemináriumunkról, illetve néhány ajánlást szeretnék megfogalmazni. Az Európai Bizottság 2008-ban tett pályázati kiírást, Tehát a 2008-as pályázati kiírás után az ír központ szerződést nyert, annak érdekében, hogy a szemináriumi folyamatot 2009 március és 2012 március között szervezze meg a Kínai Akadémia részvételével, és egy igazgatóbizottságot is létrehoztunk az Európai Unió intézményeinek, illetve Kína intézmények bekapcsolásával. Magas szintű workshopokat szerveztünk meg, illetve számos publikációt jelentettünk meg. A Kínai Akadémia partnersége nem kapott a kínai külügyminisztériumtól támogatást. Úgy érezzük, hogy a minisztérium megtagadása arra vezethető vissza, hogy nem konzultáltak a kínai eh, minisztériummal. Politikai szinten lehetetlenné vált egy eh, közös eh, projektet. Nem az irányító bizottság döntött, ami a dátumot, a témákat illeti. Ezt politikai szinten döntettetik el, és a kínai külügyminisztérium és az LKS döntenek erről. A kínai oldalon nincsen eltökélt partner, és az LKS teljes mértékben felelősséget vállalt. Mi történt a fel, fellépésekkel, az akciókkal? Négy szemináriumra került sor, az elsőre Prágában 2009-ben, utána Pekingben, majd Madridban, és ismét Pekingben. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, a korlátozottsággal élők részvétele voltak a témák. A drogpolitika, az új technológiák szintén témáit képezték a szemináriumnak. A szemináriumi folyamat felfüggesztése és Luzsábó kitüntetése a Nobel békedíjjal nagyon fontos mérföldkő volt. Sikerült megállapodásra jutni a szeminárium folyamatát kapcsolatban, ezzel egyidejűleg az ír központtal kötött szerződést meghosszabbították, viszont nem kaptunk megfelelő támogatást az elkövetkezendő hét hónapra. A szemináriumokon kívül egy előadás sorozatot is megszerveztünk az emberi jogok témájában, és ezt a kezdeményezést azért indítottuk, hogy a hiányosságokat pótoljuk, amelyekre nem tudtunk sor keríteni, azokra a témákról ejtettünk szót, amelyekre nem kerülhetett sor a szemináriumok keretében, és szerettünk volna szélesebb köröket elérni. 2010. novemberében indult ez az előadás sorozat, és 12 témában 9 kínai egyetemen hallgathatók ezek az előadások, ami a kutatást illeti. Fontos lenne, hogyha a párbeszéd folyamatának eredményeiről jobban informálnák a központot, Közvetlen eredményként a központ a célzott kutatás szükségességét állapította meg, kiterjedt kutatásokat folytattunk, és az LKS is bekapcsolódott ebbe a folyamatba. Az elmúlt év augusztusában Kína az 1970-es büntető törvénykönyv kiegészítését javasolta, és a központ feljegyzést készített az emberjogi helyzetből. A tudományos szakértelmet nagyon fontos ebben a hálózatban érvényesíteni, és a központ sürgeti az LKS-t arra, hogy célzott kutatást valósítson meg mind Kínában, mind Európában. Ami a szemináriumot illeti, a pekingi szemináriumot, erről szeretnék most beszélni. Emberi jogok, drogpolitika volt a téma, ezt az EU-s fél javasolta, illetve a kínai fél az új technológiákat javasolta témaként. Ez volt az első szeminárium 2010 eh, májusa óta. A politikai kihívásokat tekintetbe véve, ez az esemény a drogpolitikát illetően számos nem várt eredménnyel zárult. A jelentéstevő jelentéséből is kiderül az, hogy a szeminárium végén mind a kínai fél, mint az európai fél megállapodtak abban, hogy olyan drogpolitikát kell folytatni, ami megfelel a nemzetközi feltételeknek. Vezető civil szervezetek is dolgoznak a drogpolitika területén, és ők készítettek egy kulcsfontosságú feljegyzést. A második megjegyzés a szeminárium eredményeként a drogpolitika és az emberi jogok kapcsán hosszú távú intézményi megállapodás született számos kínai egyetemmel, és az egyik eh, eh, kínai partner elfogadta a közös együttműködésre való felhívást. A pozitív végkimenetel ellenére Az ír központ a legutóbbi esemény megszervezése kapcsán úgy állapította meg, hogy ez rendkívül nehéz volt. Nehéz volt a minimális innovációk megvalósítása a kínai féllel, illetve szerettük volna a minőséget is javítani, mint például a vízum kiadás az európai fél számára. És nagyon fontos hogy a jelentések formátumát illetően előre megállapodjunk. Ezzel egyidő, egyidejűleg megállapítottuk azt, hogy a kínai részevő akadémikusok egy intézményt képviseltek, és nem adtak ki írásos anyagot, amit le lehetett volna fordítatni hisz ez Kínában lehetővé tette volna a lelkes résztvevők számára, hogy tovább vigyék a projektet. Ami a drogpolitikát illeti és az emberi jogokat, Nagyon fontos az aktuális témákat továbbvinni, de úgy tűnik, hogy Kínában ennek nem lehet pozitív eredménye. politikai folyamat része, ez a szeminárium is, és az Ír Központ, illetve a Kínai Szociális Akadémia nem tudják a témák megtárgyalásban a saját részüket nyújtani, ebben nem tudnak bekapcsolódni, hiszen nagyon gyakran hiányos a koherencia, és nem lehet egyetlen területre összpontosítani. Éppen ezért túl tágak maradnak a témák, és elméleti szinten mozognak. A jövő. 14 évvel ezelőtt indult a szeminárium, és azóta sikerült néhány civil szervezetet is eh, bevonni, illetve néhány európai ösztöndíjat adni a kínai fél számára. Az Amnesty International és a Human Rights Watch szintén részt vehettek a szemináriumon, és lehetőségük volt arra, hogy közvetlenül tárgyaljanak a kínai hivatalnokokkal. A bilaterális kapcsolatok területén is sikerült előrelépni, és Kína szintén javult annak kapcsán, ahogy a kritikát fogadják. A szemináriumi folyamat ugyanazon a e, szinten e, mozog, mint annak idején 1998-ban. Nagyon fontos éppen ezért ezt a folyamatot másfelé orientálni. egyeztetünk az érintettekkel, civil szervezetekkel, mind az Európai Unióban, mind Kínában, azért, hogy pozitív ajánlásokat tudjunk megfogalmazni az LKS számára. Azért, hogy a jövőbeni pályázati kiírásokat ennek megfelelően alakíthassák majd ki 2012-ben. For your very detailed description. Köszönöm szépen, Murphy úr nagyon részletes volt ez a leírás, és köszönöm azt is, hogy ilyen őszinte kritikákat fogalmazott meg a szeminárium eredményével kapcsolatban. Két nagyon, illetve három, négy nagyon értékes beszámolót hallottunk, de sajnálatos módon túllépte az összes vendégünk a keretet, az időkeretet, ezért a vitára én már nincs túl sok időnk. a külügyi szolgálattól három kolléga van itt, Fabrice Larey, a kínai osztályból, Timánsz az emberi jogi eszköz és két oldalú együttműködés osztálytól, és ugyaninnen Tobias King úr. Mint három urat köszöntöm. javasolhatnék valamit, mert tényleg nincs időnk, és tudom, hogy Kínáról már több fórumon mindannyian egyeztettünk. Tehát az a kérdésem, hogy javaslatom, hogy hármuk véleményét egy valaki mondja el. Önök szerint a feltételrendszer teljesítik-e a kínaiak az emberi jogi párbeszéd esetében? Említettük Kína kivételes vagy kiváltságos helyzetét. Kíváncsi lennék az önök véleményére ezzel kapcsolatban, illetve Holmes úr, Holmes asszony azt is említette, hogy a civil szervezetek meghívását is fontolják meg, hát ugye szemináriókban hívják meg a, a civil szervezetek. De ez annyira nem sürgős kérdés, mert még sokat kell várni a következő szemináriumra. Nos, ezekre a kérdésekre várom a választ. Dimas úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én fogom egyedül elmondani a külügyi szolgálat véleményét, és próbálom ezt röviden tenni. Nos, nem igazán tudok hogyan válaszolni ezen kérdésekre. Személyes szinten teljes együttérzésem vendégekkel, teljes mértékben együtt értek velük. De hát ebből arra következtetésre is juthatnék, hogy a szemináriumoknak, a párbeszédnek véget kéne vetni. Ugyanakkor ez nem alternatíva. El kell viselni a jelenlegi helyzetet, ezt a nagyon-nagyon bonyolult és komoly helyzetet, amiben legalább tíz éve tart, ez a leghosszabb párbeszéd, amelyet bármilyen országból folytattunk, és tudjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz, kemény folyamat. Mondhatnánk azt, hogy felejtsük az egészet, hagyjuk abba, ezt tették az amerikaiak körülbelül három éve, de akkor abban a helyzetben sodornák magunkat, hogy egyáltalán nem tudunk emberi jogi kérdésekben egyeztetni a kínaiakkal. Másik lehetőségünk, hogy megrázzuk magunkat, és folytatjuk ezt a harcot, folytatjuk a párbeszédet, az emberi jogi párbeszédet Kínával. A főképviselő álláspontja az, hogy folytatjuk ezt a párbeszédet, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikeresek legyünk. Az év során sokat próbáltunk tenni a különböző aktivisták esetében, stb. stb. Hatalmas erőfeszítéseket teszünk, és a tibeti szerzetesek önfelgyújtása is hihetetlenül súlyosbított, súlyosbította a helyzetet. Nézzük a kérdéseket. A kínaiak különlegesség tudatás, amennyiben, amennyiben eh, kivételesek lennének. Hát tudjuk, hogy ez létezik, ismerjük a kínaiak álláspontját, de ezt nem igazán tudjuk megváltoztatni. A kínaiak hozzáállását nem tudjuk megváltoztatni. Persze ellenérveik lehetnek, azt nem igazán tehetjük fel azt a kérdést, hogy önök miért nem demokratikus úton választanak vezetőt, de a szemináriumon én is ott voltam, és egy napon keresztül nagyon komoly ellenérveket vonultattunk fel Kínával szemben. Hogyha az egészet a szőnyeg alá söpörjük, annak nincs értelme, és az is nagyon megnehezíti a helyzetet, hogyha a partner nem olyan komolysággal viszonyul az egész kérdéshez, mint mi. Tehát nagyon nehéz feltételek között dolgozunk, de próbálunk maximálisan teljesíteni a feladatunkat. Pontosan ismerjük az újgó területek gondjait is. A Kambodzsából az újgó területekre eh, deportált foglyok esetét ismerjük. Megpróbáltuk, megpróbáltuk ezt megelőzni, de sajnos nem voltunk sikeresek. A kínaiaknak felemlítettük ezt a problémát, még válaszra sem adtak minket. Más nem tehetünk, arra nem kényszeríthetjük a kínaiakat, hogy válaszoljanak. Annyit tehetünk, hogy ezeket a kérdéseket időről időre előhozzuk. Ugyanez a helyzet a tibeti kisebbséggel. Ott is minden alkalommal felelevenítjük ezt a kérdést. Ott is arra kérjük a kínai hatóságot, hogy igazi párbeszédet kezdjen a Dalai Láma képviselőjével, hogy a vallási, nyelvi és kulturális jogokat biztosítsa a helyi lakosság számára. Most két dologról szeretnék még beszélni. Maga párbeszéd Július 16-a óta semmilyen visszajelzést nem kaptunk Kínától azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a második szemináriummal. Nincs tehát megerősített dátumunk, és látvány az idő, hogy előre haladt, azt kell gondolnom, hogy ugyanaz a taktika valósul itt meg, mint tavaly, semmilyen második időpontot nem adnak nekünk, tehát a párbeszéd egyet, évente egyetlen alkalomra korlátozódik. Most akkor mit csináljunk erre, hogy reagáljunk? Szerintem ez egy egészen nyilvánvaló üzenet. Világosan megmondtuk, hogy egyetlen párbeszédet akarunk, kedves EU, miért nem tartják ezt tiszteletbe? Ilyen szempontból azt hiszem, más nem tehetünk, mint hogy tiszteletben tartjuk ezt a kérést jövő héten, illetve holnap után fogjuk ezt a kérdést napirendre venni, napirendre tűzni a kohomban. És aztán felvetjük ezt a kérdést a külügyi főképviselővel is. Nézzük a civil szervezetek meghívását a szemináriumra. Elnök asszony pontosan tudja, hogy hogy is, ez, hogy is néz ez ki. Sajnálatosnak tartjuk, hogy ez, ezen a téren a finai, kínaiak egyre kemény vonalasabbak, nem hajlandóak azt megengedni, hogy a szemináriumon részt vegyenek nem európai résztvevők. Azóta még jobban elmérkedesedett a helyzet. Most már egyetlen olyan résztvevő jelenlétét sem engedélyezik, amely szempontukból Kína ellenes, és az önök szervezete egy ilyen Kína ellenes szervezet, mondom a vendégnek. És a szeptemberi pekingi szemináriumon az utolsó pillanatban alakult ki ez a probléma, a Dán szakértővel kapcsolatban, hiszen illetve azért nem kapott vízumot, mert ő is az önök szervezetének tagja, semmit nem tettünk ezzel kapcsolatban. Lehetőség volt, lett volna arra, hogy lemondjuk az egész szemináriumot. Erről is szó volt. És arra jutottunk, hogy ez mégsem olyan okos dolog, inkább le kell folytatni a szemináriumot, de a delegáció vezetője a szeminárium előtti napon este egy bejelentést tett, melyben egyértelműen elítéli ezt a fajta vízumpolitikát. És a szeminárium megnyitóján is utalás történt erre a problémára, hiszen a kínai fél még a kohomot se hívta meg a szemináriumra. Tehát nem az a gond, hogy nem, ne reagálnánk, hanem néha nagyon-nagyon nehéz helyzetben kéne működnünk. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy talán úgy lehet összefoglalni a helyzetet, hogy a külügyi szolgálatban megvan a teljes eltökéltsége arra, hogy Kínával általános emberi jogi egyeztetést folytassunk. Mindent megteszünk ennek érdekében. Esten asszony szintjéig fölmenően, és kínai kollégájával folytatott párbeszédben mindig megemlíti Eston asszony az emberi jogok kérdését, de nem igazán tudunk ö, nyomást gyakorolni Kínára. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Timasz úr. Most Pelder úr következik az elmúlt kínai jelentésnek ő volt a parlamenti jelentéstevője, Sahid úrra is nézek. Üdvözlöm Önt, és hát sajnálatos mondom, hogy egy kicsit várnia kell, de Öné a következő napi rendi pont. Tessék, Belder úr! Thank you, uh, Chair. Uh, two short questions, and first, thank you very much the panelists for the... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a kapott információkért, azok nagyon is érdi, értékesek számomra. Két rövid kérdésem lenne. Hogyan látják vagy értékelik önök a civil társadalomban mutatkozó fejleményeket, és az egyháznak a szerepét, az egyháznak a befolyását. Vannak bizonyos egyházi közösségek, amiket most a hatalom megkísérel megfel, megfélemlíteni, hogyha pedig ez ellen védekeznek, az igazán a bátorságnak a jele. Nos, itt elhangzott, hogy a kínaiak nagyon dühösek voltak rám, mert hogy feltettem azt a kérdést, hogy mi a helyzet például a fogorvosoknak, vagy például a pszichiátriába zárt emberi jogi aktivistáknak a helyzetével. Erről számos európai, illetve német sajtóorgánom is beszámolt. És a német sajtó ban bizonyítékokat is fel tudtak ezekkel az esetekkel kapcsolatban vonultatni. Tehát mi a helyzet most az emberi jogi aktivistákat érintő erőszakkal kapcsolatban? az emberi jogi jogsértések szörnyű példáival kapcsolatban tudna valamilyen újdonsággal, új hírrel szolgálni? You should uh, jump in quickly, as we're out of... Kevés az időnk, köszönöm. Ami az egyházakat illeti, a nem szankcionált vallási csoportok száma és itt egy eh, tágkörről van szó. Az értékek széthullását eh, mutatja. És szükség van ezekre az értékekre, illetve erre a eh, szellemi életre, spirituális életre. Vannak, akik ennek megfizették az árát, olyan vallási közösség, például a keresztények, és ők gyakorló tagjai az ilyen nem szankcionált állami, államilag nem szankcionált egyházatnak. De nem ők az egyetlen mozgatója a változásoknak, Timons uh, úrral uh, alkalmam lesz beszélni. Nem arról uh, szól a vita, hogy az EU meg tudja változtatni Kínát. Nem azt gondolom, hogy az Európai Unió vagy bár más ország kormányának lenne ez a feladata. Ez a feladat a kínaiak feladata. A kérdés az, hogy hogyan tudnak segíteni bennünket abban, hogy megteremtődjek annak a feltétele, hogy Kína előbbre tudjon lépni. És remélem, hogy vannak olyan dolgok, amiket meg tudunk oldani. Ami az orvosi visszaéléseket illeti, nagyon fontos a független monitoring megvalósítása, ez a helyzet a petíciót benyújtókkal, a tibetiekkel, független alátámasztásra van szükség Fontos, hogy az orvosok ellátogathassanak ezekbe a családokba, az ügyvédek is, de nagyon fontos a független értékelése a tényleges orvosi eh, állapotnak. Köszönöm, Holmes asszony, köszönöm mindenkinek. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt önöktől többet megtudni a kínai helyzetről. De van egy eh, második gondolatom a különböző emberi jogi eszközökkel kapcsolatban nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy ezek e, eredményre vezetőek-e, hiszen a párbeszédet magát senki nem ellenzi. És az emberi jogi párbeszéd Kínával az egyik legnehezebb párbeszéd, és amit öntől hallottunk, nagyon fontos a már meglévő emberi jogi eszközök a továbbfejlesztése. Mindenkinek köszönöm a részvételt a panelben. Most pedig Sahit urat meg szeretném kérni, hogy jöjjön ide a panelbe, és a következő napi rendi pontot fogjuk tárgyalni. Mr. House, in English. So, okay, so we uh, continue. Uh, and Köszönöm. Folytatjuk. A parlament Iránnal foglalkozó delegációjával együtt ülnököljük az ülét. Lechner urat köszöntöm, aki az iráni delegáció alelnöke. És most uh, szeretettel uh, szeretném üdvözölni Ahmed Sahit urat, aki a különleges jelentéstevője az emberjogi helyzetnek Iránban. A parlamentben és a brüsszeli közösség is követi az iráni helyzetet, és egy régóta fennálló európai kérdésről van szó nemzetközi szinten azért, hogy ENSZ speciális jelentéstevő legyen ebben a témában, illetve az EU képviselőit többször megkértük az emberjogi tanácsban, hogy lobbizzon a helyzet mellett. Örülünk annak, hogy erre lehetőség volt, illetve ezt a helyzetet e, megteremtették számunkra, és júniusban ön elkezdhetett tevékenységét, és bátorító volt az is, hogy az ön személyében egy nagyon tapasztalt emberjogi szakértő, szakértőt üdvözölhetünk. És 2008 és 2010 között is hasonló posztot töltött be. Mind a kilenc nemzetközi emberjogi konvenció ratifikálásába bekapcsolódott annak érdekében, hogy ezekből törvény legyen nemzeti szinten, illetve Genfben az állandó képviseletet is ön nyitotta meg, annak érdekében, hogy az emberi jogi tanácssal elkezdődhessen a, a párbeszéd. Korrupció ellenes bizottságnak is tagja ön, illetve politikai tanácsadó. Ön nagyon tapasztalt a hivatalos politikákban de a jegyzeteim azt is mondják, hogy az ön tevékenysége nélkülözhetetlen volt a civil szervezetek elindításában a Maldív szigeteken. Ami az iráni helyzetet illeti, az Európai Parlamentben 2009-ben választottak meg bennünket, és Iránban is ekkor voltak a legutóbbi választások. A választások után, és a, az iráni nemzet érdeklődése kapcsán a választások irányt a kormány csak növelte az elnyomást. Nagyon gyakran fordult elő az eddigi mandátumunk során a politikai ellenzék elnyomása, a médium, a médiumok, a média pluralitásának elnyomása. Most elfogadtunk egy jelentést az elmúlt év decemberében Iránról, a jelentéstevőre nézek. Ez pedig hátteret biztosít a közös elképzelésenket, illetően Irán kapcsán itt abba hagyom, és megadom önnek a szót. Nagyon örülünk annak, hogy eljött a mai meghallgatásra több ülésen is részt vesz ön itt most Brüsszelben, ugye? Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, illetve tisztelt társadalmiakok. Megköszönöm az Európai Parlament képviselőinek is, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy eljöjjek ide. Én hoztam egy írott szöveget, de nem, gond, nem akartam, hogy elaludjanak a beszéd közben, úgyhogy megpróbálok szabadon beszélni. Pardon, in August and I uh, egy jelentést készítettem, amelyet idén októberben fogadott el az ENSZ. Az márciusban is készítettem egy jelentést az ENSZ emberi jogi tanácsának. Ez még, ennek az elfogadása még folyamatban van mandátumom lényegét vagy gerincét képviseli az iráni helyzet. Azt gondolom, hogy mindenki számára fontos az, hogy mindenki megismerje az iráni helyzetet. Első munkanapon írtam az iráni kormánynak, bemutattam magam, eh, bemutatkoztam, és bejelentettem azt, hogy Iránba fogok látogatni, és a párbeszédet szeretnék velük folytatni. Aztán választ kaptam, és ígéretet kaptam arra, hogy módszertani egyeztetésre lesz ö, fog történni közöttünk Irányi hatóságokat, de ez nem történt meg azóta. A jelentésre sem kaptam semmilyen visszajelzést. Kérdés, hogy el tudok-e egyáltalán látogatni Iránba? Nos, erre ö, hivatalos választ még nem kaptam, de a sajtóban ö, arra irányuló utalásokat láttam, hogy nem igazán van erre van erre lehetőség. Két héttel ezelőtt az ENSZ-ben a harmadik bizottság által elfogadandó jelentésről van szó, és azt említették, hogy a jelentéstevőnek meg kell, biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy függetlenül és előítéletek nélkül dolgozhasson, tehát ez egyfajta nyitás az iráni hatóságok részéről, remélem, hogy ez azzal is jár majd, hogy beengednek Iránba. A jelentésemben szó van a módszertanról is, tehát hogyan dolgozom. Ez azért is lényeges, mert Iránba nem volt módom eljutni. Iránnak szerencsére nagyon jól szervezett diaspórája van, úgyhogy rendkívül érdekes, értékes információforrást jelentenek, aktuális információval kapcsolatban is. Ők segítettek nagyon sokat a munkában. Az ICD is nagyban segített, kommunikálhattam irániakkal, beszámolókat hallottam arról, hogy ki milyen szenvedéseket volt kénytelen elviselni. Remélem, hogy munkámat tudom folytatni, úgy is, hogyha nem látogathatok el Iránba, de a lényeg az lenne természetesen, hogy ellátogathassak Iránba. Mi, mi is a munka? Mi, miről is szól a jelentés, illetve mi is a munkám lényege? Először is az jogállamiság. Ugye Iránban elvileg erre megvan a lehetőség, megvan a jogi keret, arra szeretném kérni az iráni hatóságokat, hogy már meglévő jogszabályaikat foganatosítsák, a gyakorlatban is valósítsák meg ezeket, ez nagyon sokat segíteni a helyzeten. A második elképzelés, arra kell biztatni iránt, hogy, hogy az ö, egyetemes ö, periódikus fe, ö, felülvizsgálatnak tegyenek eleget, és önkéntesen ö, tartsanak ilyen emberi jogi felülvizsgálatot, ez a átláthatóságot is mindenképpen növelni Iránnal kapcsolatban. Arra kérem ezen felül Iránt, hogy a különböző nemzetközi kötelezettségeiknek tegyenek eleget, és tartsák tiszteletben a nemzetközi jogszabályokat. Az iráni helyzet napról napra rosszabbodik, ez volt mindenképpen jellemző a jelentés megírása alatt, de azóta is. Az újságírókat védő bizottság múlt héten arról tájékoztatott, hogy Irán a Irán, az iráni helyzet a legborzasztóbb a fogvatartotti ö, újságírók szempontjából. Jelenleg 42 újságíró van börtönben. Tavaly még másodikok voltak a listán, most már a kevés előkelő első helyre léptek elő. Aztán halálbüntetés. Iránban a halálbüntetések aránya a legmagasabb a régióban, és világszinten pedig második helyen vannak. jelenleg fokozottan lecsapnak az emberi jogi aktivistákra, különösen azon ügyvédekre, akik, akik politikai vádlottakat védenek, ugye ennek többszörös hatása van, hogyha azokat is letartóztatják, akik védik a politikai büntetekkel vádoltakat, akkor az már sokszorosan megnehezíti a helyzetet. Másik fontos vizsgálandó dolog, a újságírók megfélemlítése, illetve a véleménykülönbség megnyilvánulások lehetőségének csökkentése. Közelednek a választások, ugye márciusban rendezik a következő választásokat, valószínűleg, hogy valószínűleg addig